Kedves kollégák, hogyha megengedik, akkor megkezdeném a ma délelőtti ülésünket, és elnézést kérek mindenkitől azoktól, akik itt voltak 9 órakor, elnézést kérek a késésért. Szeretnék beszámolni a koordinátorok üléséről, amit tegnap este tartottunk illetve az elnöki közleményeket is szeretném bemutatni. Először is jelentéstevő kinevezése, illetve véleményelőadó kinevezése. Két vélemény lesz. Az első a versenyképességi politikáról szó a 2010-esről. A független képviselők nem akarták, úgyhogy a következő frakció a néppárt, amely megkapta ezt a témát úgyhogy ők fognak készíteni erről egy véleményt. Marinescu urat nevezték ki, aztán a második vélemény ezt az ALDE frakció kapja, ez egy jelentés, a bizottság beszámolója, a balti tengeri régió EU stratégiája. Jelen pillanatban egyébként nem tudjuk biztosan, hogy a regionális bizottság mit fog tenni, úgyhogy a koordinátorok ajánlása az volt, hogyha a regi bizottság jelentést készít ebben a témában, akkor az ALDE fogja megírni a véleményt, és természetesen, hogyha nem készítenek véleményt a regi bizottságban, akkor nincsen vélemény sem. Úgyhogy ez lenne az ajánlásunk. Aztán a komitológiai szakasznál két téma volt, az egyik a biztonsági átvilágítás, az együttdöntési eljárásról, illetve a komitológiai témáról volt egy vitánk, főként pedig a biztonsági ellenőrzők, biztonsági átvilágító berendezések bevezetéséről, és úgy döntöttünk, hogy a valódi döntést majd csak a végleges határozat megszületése után fogjuk meghozni, de az illetékes biztosok még nem tájékoztattak minket a javaslatokról, úgyhogy amint azt megkapjuk, egyértelműen egy döntést kell majd az eljárásról hoznunk, tehát milyen eljárás követünk. Ami pedig a pilótaengedélyeket illeti, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy bármelyik frakciót szeretné megkérdezni, hogy ki ellenzi az ezzel kapcsolatos eljárást, egy állásfoglalási indítvány tervezettel kapcsolatos téma ez, és az augusztusi koordinátorok ülésére terveztük ezt a témát. A bizottságot egyébként majd meg fogjuk hívni arra az ülésre. Úgyhogy, ha bármelyik frakció szeretné ezt ellenezni, tehát a komitológiai eljárást a pilotengedélyekről, akkor kérem, hogy egy állásfoglalási indítványt készítsenek amit a koordinátorok ülésén augusztusban megbeszélhetünk. Az egyéb témakörben nagyon sok egyéb pont volt. Én magam írtam egy levelet azokról a tanulmányokról, amelyeket a szakpolitikai osztálytól fogunk kérni 2011-es évre vonatkozóan, ami még hátra van, illetve három tájékoztató levelet küldtem a parlament elnökének. Az egyik az adatvédelmi munkacsoport, Lichtenberger asszony foglalkozik ezzel, aztán pedig a balti-adriai fejlesztési együttműködés, ez a regionális hatóságokat érinti igazából ez a kérdés. A említett folyosó kialakítása szempontjából. A zöld frakció pedig azt javasolta, hogy a saját kezdeményezési jelentésről az utasjogokkal kapcsolatban, hogy ezt a jelentést, ennek az alkalmazási körét bővítsük ki, de egyik frakció sem támogatta ezt, úgyhogy inkább a utasjogokkal fogunk foglalkozni, és nem bővítjük ki ennek területét másra. Aztán pedig a biztos szándékával is foglalkoztunk, hogy az hogy az új gépkocsiknál egy ö, új elemet vezessenek be. Úgyhogy kérem, hogy ezt majd a koordinátori ülésre terjesszük be augusztusban. Aztán pedig az ECR frakció egy saját kezdeményezésű jelentést kért a regionális repülőterekről, illetve a regionális légiszolgáltatásokról. A koordinátorok elfogadták ezt a javaslatot, ugyan még, ugyanis még van lehetőségünk saját kezdeményezési jelentésre, ezért egyetértettek azzal, hogy erről a témáról készítsünk egy jelentést. és a bizottság elnökök értekezletétől engedélyt fogunk erre kérni, de szerintem nem lesz ott semmi probléma. Tehát erről egy saját kezdeményezésű jelentést kívánunk készíteni. Aztán pedig az EBB képviselőjének meghívása, egyetértettek a koordinátorok, hogy az EBB képviselőit meghívjuk a következő szakbizottsági üléseinkre, annak érdekében, hogy tájékoztassák a képviselőket az infrastrukturális projektek PPP-n keresztül történő finanszírozásáról. Aztán pedig az első vasútcsomag felülvizsgálatáról, illetve átdolgozásáról szóló téma illetve egy tájékoztatás a szövegről, ezt az árnyék jelentéstevők megkapták, és a koordinátorok is rendelkeznek már ezzel. Itt a jelentéstevő Szerkiáni asszony meghívást kap a koordinátorok ülésére augusztus 30-án, hogy tájékoztasson minket ennek a dossziénak a jelenlegi állásáról, mielőtt már ö, találkozott az árnyék jelentéstevőkkel, úgyhogy itt azért halad a munka, a jelentéstevő, illetve a koordinátorok szeretnének kapni egy frissített tájékoztatást majd a jelentéstevőről. A zöldek pedig a lengyel kormányt arra kérnék, a lengyel elnökséget arra kérnék, hogy 1,2 milliárd eurót a költségvetésben a vasúti közlekedésből a közúti közlekedésbe csoportosítsanak át. Tegnap este, illetve ma délelőtt beszéltünk erről, de e, Lengyelország még hivatalos kérést nem terjesztett be a bizottság felé erről a témáról. Tehát ez történt a koordinátorok ülésén, nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdés, kérés ezzel kapcsolatban, hogyha nem, akkor remélem, hogy jóvá hagyják ezt a beszámolót, nagyon köszönöm. Következő napi rendi pontunk pedig az aténi egyezmény lett volna, de ahogyan tudják, ezt októberig halasztottuk el, úgyhogy a következő napi rendi pont megállapodás az EU és a Zöldfoki Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. Dominik Riké az előadó, alelnökünk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr tehát egy horizontális, klasszikus megállapodásról van szó a légiközlekedés területén az Európai Unió, illetve a Zöldfoki szigetek között. oldalú megállapodások léteznek az Európai Unió tagállamai, illetve a Zöldfoki szigetek között. Ez egy klasszikus megállapodás, és a légifuvarozás, légi szállítók kijelöléséről, illetve engedély, engedélyezéséről szól, a diszkrimináció mentes megállapodásokról. A versenyképességet próbáljuk megőrizni, illetve a, az üzemanyagra kivetett adókkal is foglalkozik az egyik cikk, a négyes cikk valóban egy olyan megállapodásról van szó, amely semmilyen problémát nem okoz, egy tipikus horizontális megállapodás, és jóvá kell hagynunk ezt a megállapodást egy, egyetlen egy szavazás keretében. Tisztelt elnök úr, tehát problémamentes anyagról van szó. Thank you, Nagyon köszönöm, Dominik. Köszönöm szépen, elnök úr, Elkadrái úr mondja. Egyetértek a jelentéstevővel, ez egy nagyon szabványos megállapodás, illetve beleegyezés. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon fontosnak találjuk, hogy az európaiak egyenlő piacra jutást, piaci hozzáférést kaphassanak. Úgyhogy nagyon is egyetértek azzal, hogy a jelentéstevő véleményét figyelembe vegyen Bilbao asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ahogyan a jelentéstevő is mondta, egy teljesen szabványos megállapodásról van szó. Ez egy horizontális megállapodás, egyetértünk azzal a javaslattal, amelyet Riké úrtól hallhattunk. Támogatjuk jelentését, azt is ki kell emelnem, hogy ez azonos jogokat biztosít valamennyi légitársaság számára. Ugyanis ez a helyzet túlságosan sokszínű volt, és nagyon megbonyolította a költségek helyzetét, úgyhogy a mi frakciónk is támogatja a jelentését, illetve javaslatát. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Foster asszony. Igen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Riké úrnak. Csak azt szeretném mondani, hogy az ECR frakció is támogatja a szakbizottság véleményét. Bizottság bizottság, Bugellivené úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Rike úrnak is ezt a jelentést, illetve az összefoglalást is, melyben kimondja, hogy a parlament támogatja ezen megállapodás megkötését. Egy nagyon fontos megállapodásról van szó, hiszen valóban az igazságszolgáltatási biztonságot adja meg a két oldalú megállapodásokban, és ez természetesen követi az eddigi munkánk logikáját, a parlamenti közös munkánk logikáját. Mint egy 47 horizontális megállapodásban dolgoztunk már együtt, természetesen vannak még előttünk álló dokumentumok. Hogyha megengedik, egy gondolattal kiegészíteném ezt a megállapodást, illetve ennek a fontosságát. Olyan országról van szó, amely kevésbé fejlett, azonban idegenforgalom területén nagymértékben számít a fejlődésre. A légiközlekedési ágazat növekedése jelentős ezen a területen, és ez a megállapodás bizonyára csak tovább segíti majd ezt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Thank you. Köszönöm szépen a bizottságnak és az ütemtervezés pedig ezzel a jelentéssel kapcsolatban szakbizottsági szavazás szeptemberben, plenárison pedig az első októberi plenárison szavazunk. Tehát szeptemberben a szakbizottságban és az első októberi plenárison szavazunk erről a jelentésről. Thank you for that. Köszönöm szépen, akkor a következő napi rendi pont a héja jövője, hozzáadott értékadó jövője. Itt egy eszmecsere lesz Markus Ferberrel, a vélemény készítőjével, és várnunk kell majd egy kicsikét, amíg megérkezik, ő ugyanis nincs még itt. Úgyhogy néhány percet várunk, úgyhogy nem is tudom, berekeztem az ülést, addig, amíg megérkezik a vélemény készítője. Szerintem perceken belül itt lesz. Úgyhogy kérem, ne menjenek messzire. Okay, colleagues, if we can restart. Kollégák, hogy egyet értenek, akkor folytassuk az ülést, ugyanis Márkusz megérkezett, úgyhogy Márkusz fog beszélni nekünk a hozzáadott értékadó jövőjéről, a véleményt. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, és elnézést szeretnék kérni, hogy egy kicsit később érkeztem, ugyanis a terv eredetileg illetve az ilyen üléseknek a struktúráját nyilván úgy kell tisztelni, mint az evangéliumot, de valami sürgős dolgomakat ezért késtem el, de remélem, hogy a bizottság munkáját ezzel nem zavartam meg. Szerettem volna szólni tehát néhány szót a HIA jövőjéről szóló javaslatról, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy robusztusabb, határozottabb rendszert javasoljon. Ez nem egy jogalkotási javaslat, egy zöldkönyvről van szó, de nagyon fontos gondolatokat tartalmaz a HIA jövőjével kapcsolatban, illetve a HIA rendszer jövőjével kapcsolatban. A HIA rendszer már önmagában is eléggé bonyolult. Úgyhogy a finanszírozásnál ott vannak a saját források, nagyon ki van téve ez a rendszer a csalásoknak, főként pedig az árucikkek kereskedelme területén. Ezért tehát egy kicsit számunkra ez a tevékenységünk magját jelenti, amikor a HIA jövőjével foglalkozunk. Nyilvánvalóan a szakbizottságunknak a közlekedés témája fontosabb, például a határon átnyúló közlekedés, ott vannak egyébként eléggé egymásnak ellentmondó döntések a különböző tagállamokban. Valamennyi tagállamban a tengerközlekedés az áfamentes, például Belgiumban, Spanyolországban, Hollandiában van áfa, illetve héja a franciaországi rendszerben, a belső közlekedésben van héja, illetve egyéb országokban pedig, Lengyelországban mondjuk, a közúti közlekedés vetnek ki áfát, illetve hiát. Úgyhogy tulajdonképpen valamennyi ország azt tesz a közlekedési hozzáadott értékadóval, amit akar. A különböző modalitásoknál a az utasszállítás esetében is, vagy pedig egyes üzemanyagoknál vetnek ki áfát. Úgyhogy a zöld könyvben a bizottság arra következtetésre jutott, hogy az áfa szektor a közlekedésben túlságosan széttöredezett és valamilyen módon meg kell valósítani ezt a híres level playing fieldet, tehát a versenyképességi egyenlő helyzetet. Vagy két lehetőség van, hogy vagy az összes közlekedési módozatra kivetik az áfát, vagy semmire. Kedves kolléganő, hogyha hangosan szeretne beszélgetni, most érkezett meg. Hát arra kérem, hogy akkor ezt inkább majd a későbbiekre halasszuk el. Tehát alapban három lehetőség van, és ezt lassabban fogom mondani, hogy a kollégák fel tudják fogni annak részleteiben. Tehát ha vagy kizárjuk az áfát a közlekedésből teljes mértékben, vagy minden közlekedési módozatra kivetjük, vagy pedig általános szabályokat alkalmazunk valamennyi közlekedési résztvevő számára. A jelentés, illetve véleménytervezetben, amelyet angolul terjesztettem be, ugyanis a határidők miatt nem sikerült még a fordításokat megvalósítani, és ezért gondoltam fontosnak, hogy a kollégák azért elolvashassák valamilyen nyelven a szöveget. Jelen pillanatban ennek a töredezettségnek köszönhetően nincsen valódi belső piac. Nagyon igazságtalan a helyzet, és túlságosan bonyolult összetett az utaszállításban, illetve az áruszállításban egyaránt. Azt is elismerem, hogy 2005-re a közlekedési ágazat a kibocsátások tekintetében nagyon nagy felelősséget vállalt. És ez azért fontos, mert ha az áfa rendszer nagyon töredezett, és a közlekedési módozatok alapján bonyolult, akkor egyszerűen nem lehet megvalósítani a kibocsátás csökkentést és ezzel kapcsolatos költségcsökkentést, hiszen ez az ágazat egyre kevesebb kivetett adót fog tudni elviselni hiszen több lesz a költsége. Ezért aztán azt javaslom, hogy csökkentett áfakulcsot alkalmazunk, vagy akár 0%-osat, hát ahogyan ez egyes országokban van, és a kiinduló pont pedig az, ahol meghatározzuk azt a fórumot, ahova be kell fizetni ezt az adót. Oly módon, hogy a tagállamok köszönhetően a kiinduló pontok nagyon sokszerűségének valamilyen igazságosabb rendszert dolgozzanak ki. A bizottság más témakörökben is javasolta már ezt a fajta adózási rendszert, ezért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, a közlekedés ágazatában is ezt megvalósítani. Ezért ezt szerettem volna önöknek javasolni, ami pedig az ütemtervet illeti. Figyelembe kell vennünk, hogy melyik az illetékes szakbizottság, ez az ECON. Szeptember 19-én fognak szavazni a szakbizottságokban, úgyhogy nekünk sincs túl sok időnk. De ezzel a javaslattal én azt hiszem, hogy időben tudunk majd döntést hozni. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, Márkusz. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy igyekezett angolul hozni a szöveget, hiszen az ECOM bizottsággal való együttműködésünkben biztosítanám a képviselőket arról, hogy július 22-ére már meg lesz valamennyi nyelvi verzió, augusztus 23-áig kell beterjeszteni a módosításokat. Tudom, hogy nagyon szoros az idő, de ahogyan mondta a jelentéstevő is, az Ekonnak szüksége van arra, hogy minél hamarabb szavazhasson szeptemberben, úgyhogy ezt tiszteletbe kell tartani, de nagyon szépen köszönöm, hogy Márkusz, hogy legalább angolul meg tudtad írni a szöveget. Elkadrai úr, a Szozdán frakció részére. Eh, eh, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm ezt az előadást a jelentéstevőnek, és az igazság az, hogy ez egy olyan jelentés, amely rövid, de nagyon fontos. Nagyon nagy különbségek vannak azon áfa tekintetében is, amelyet a tagállamokban a közlekedési területen alkalmaznak, illetve ez ugye függ a közlekedési módozattól is. Hogyha szeretnénk egy olyan piacot akarunk kialakítani Európában, ami valóban integrált piac, számos elvről meg kell állapodnunk az ÁFA területén. Én azt hiszem, hogy ez hozzásegítene ahhoz, hogy egyszerűsítsük a dolgokat. Erre szükség van. Nagyon fontos tudnunk, hogy hova fizetik az áfát, hol fizetnek áfát, a szállítás megkezdésekor, tehát a kiinduló pontnál, ez tulajdonképpen logikus is lehet. Másik fontos kérdés, hogy megpróbáljuk a csalást elkerülni. Ami az egyik legfontosabb probléma, amit a zöldkönyvben is kiemelnek. Én természetesen támogatom a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy mennyire fontos az áfa kulcsot csökkenteni, akár egy 0%-os áfát bevezetni. Főként a közszolgáltatások esetében például környezetvédelmi szempontokból. Ezért tehát egyes esetekben nagyon fontosnak találjuk a 0%-os áfát, és ezt a mi frakciónk is támogatja. Nagyon örülök, hogy ezt javasolta a jelentéstevő, és természetesen azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon jó irányba halad. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök Bilbao asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném mondani, hogy Messner asszony az árnyék jelent, illetve jelentéstevője ennek a témának, és talán tudják, hogy egészségügyi okokból nem tud ő most megjelenni. Tehát azt szeretném mondani az ő nevében, hogy ez egy olyan jelentés, amely nagyon fontos, ahogyan a jelentéstevő is mondta, jelen pillanatban a különböző áfa típusok miatt nagyon torzult a helyzet. Egyes országok alkalmaznak áfát, a nemzetközi közlekedésben, a tengeriben vagy a légi közlekedésben, más országokban ez nem létezik. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és főként pedig, hogy megemlítsük, hogy harmonizációra van szükség valamennyi közlekedési módban. És úgy gondoljuk, hogy ezzel a gondolattal pedig arra is szükség van, hogy mindenki igazságos, méltányos árat fizessen a közlekedésért de más problémák is felmerülnek, mint például, hogy milyen formában, hogyan számoljuk ki az áfát, annak érdekében, hogy a hatékonyságnak és az igazságosságnak megfeleljünk, mikor kell beszedni az áfát az utazás megkezdésekor, vagy a végén a határon átnyúló utazások során milyen szempontokat kell figyelembe venni, ahogyan a jelentéstevő is mondta. Tehát ott kell-e alkalmazni áfamentességet. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés nagyon fontos és érdekes. Lehetővé teszi, hogy harmonizált javaslatokkal jobban megvalósítsuk a versenyképesség, illetve a belső piac fejlődését az európai térségben, de nagyon körültekintően meg kell vizsgálni a jelentéstevő javaslatait. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Ferber úrnak ezt a jelentéstervezetet. Eléggé bonyolult téma ez, és természetesen, illetve egészen bizonyosan nem én vagyok az a személy, aki az adózás vagy az áfa témájában szakértő lennék, de természetesen az Ekon bizottságban és nagyon széles körű témát szoktak ezzel kapcsolatban megbeszélni, hogy mi lenne itt a megfelelő út. Mi azt támogatjuk, hogy nem akarjuk, hogy az üzleti vállalkozások szükségtelenül plusz terheket kell elszenvedjenek. Biztosítanunk kell, hogy a bürokrácia költségét az adóhatóságok és az üzleti vállalkozások számára egyaránt csökkentsük illetve valamennyi mentességet nagyon szűken kell kezelni annak érdekében, hogy a fragmentációt, a töredezettséget elkerüljük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy erről vitát folytassunk, de hogy aztán hogyan haladunk, Nos, ami az álláspontunkat illeti, eléggé világos ez. Úgy gondoljuk, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, nem Európai Uniós döntési kör és a tagállamoknak is nyilván meg lesz erről a véleményük. De ami a közlekedési területet illeti, itt nagyon helyes az álláspont, itt is nagyon sok különböző szabályozás van érvényben, hogy hogyan működik a piac. Ami Ferber úr javaslatait illeti, az ötös pontnál például azt támogatja, hogy a tömegközlekedésben, illetve a közérdekű szolgáltatásoknál csökkentett vagy nulla százalékos áfa legyen. Meg kell beszélni nagyon pontosan, hogy mit jelent a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés. Itt részletekbe kell bocsátkoznunk, hogy ez csak buszos közlekedése, vagy egyedekre is vonatkozik aztán pedig a származási ország szempontjának figyelembevétele. Ott is nagyon nehéz lenne a helyzet, ugyanis jelentős változást kell akkor is kieszközölni azzal kapcsolatban, hogy hogyan szedik be az áfát. Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosításra van szükség, pontosításra számos említett ponttal kapcsolatban. Úgyhogy tulajdonképpen jelen pillanatban ennyit mondhatnék. Ahogyan mondtuk, ez egy nagyon részletes vita az ekonban is, és nagyon széles körű. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jelentéstevő pontosítsa a kérdést, és köszönetet mondanék frakciónk nevében a véleménykészítőjéről. Krammer úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni, hogy nem igazságos, és nem is környezetbarát, nem is szociális azt látni, ami az Európai Unióban az ÁFA, illetve a héja környékén történik. Azok a közlekedési ágazatok, amelyek leginkább szennyezik a környezetet, például a légi, légi közlekedés, semmilyen illeték nem terheli őket, más közlekedési ágazatok pedig fizetnek áfát. Igazságtalan ez a helyzet. Különböző cégek működnek, vasúti társaságok különböző tagállamokban. Vannak olyanok, például Görögország esetében, akik 13%-os áfát fizetnek, máshol pedig teljesen más százalékokat működtetnek. Például, hogyha Berlinből ö, utazik az ember vasúton, akkor nagyon magas áfát fizet, még a légi közlekedés áfamentes. Tehát meg kell nézni, hogy a környezetet hol szennyezünk, hol károsítjuk, és nem szabad megkönnyíteni a helyzetüket. Azt hiszem, hogy az átlagember örömmel látná azt, hogy amikor ritkábban repülőre száll, akkor áfát kell fizetnie, de a vezetők, az üzletemberek 10-20-szor annyiszor veszik igénybe a repülési szolgáltatásokat, tehát megfizethetnék az áfát. Véleményem szerint tehát nagyon fontos, hogy a fogyasztó érdekeit tartsuk szem elől, és ezt európai szinten kell rendeznünk. sosem gondoltam volna, hogy áfát kellene fizetnem akkor, hogyha egy légitársaságot, egy légi, légitársaságot megvá, megvásárolok, de hogyha a, pedig az ember vonatjegyet vesz, akkor mindenképpen áfát fizet. Tehát teljesen abszurd a helyzet, valamilyen egységes szabályozást kellene kialakítani. Hallottunk az egyensúlytalanságokról, azt hiszem, hogy bátran szabályozást kell követelnünk, vagy minden szabályozunk, vagy pedig semmit. A 0%-ról a 19%-ra való áttérés Németországban az elég nagy ugrás. És ugyanez a helyzet érvényes a belső szabályozás, illetve a nemzetközi szabályozás területén. két különböző város között Németországban akár 50 különböző légitársaság is működtethet járatokat. Azt hiszem, hogy itt az ÁFA területén egységesítésre van szükség, tehát vagy minden szabályozunk, vagy pedig semmit. Ugyanolyan áfát kell kiszabni Európa szerte, így lehetünk csak igazságosak, és így figyelhetünk oda a környezetvédelmi kérdésekre is. Köszönöm, Liberecki úr következik. ez dozsom dużym se przyjmuję raport sposób, Köszönöm szépen. Én üdvözlöm ezt a jelentést, de szeretnék egy-két aspektust még kiemelni, amellett, ami elhangzott. A hozadott értékadó egy olyan kérdés, amely a fiskális politikát érinti, és Felmerült ugyanez a tengeri kikötők kapcsán az export témájában, és megpróbáltuk a közúti közlekedésre is kiterjeszteni. Elkadraui úr most egy olyan kérést fogalmazott meg, amelynek segítségével az európai közlekedési piacot meg lehetne teremteni. A töredezettséget kell elkerülni, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a héja mentes formula lenne az a formula, amelynek aztán más következményei lennének. Tehát a zéró tarifa következményeiről gondolkodni kell. Az európai közlekedési politikának az aspektusait mindig precízen kell megfogalmazni, és a héja rendszer bevezetésével talán sikerülne egyensúlyt teremteni a különböző közlekedési ágazatok között. Felmerül itt az ökológia, felmerülnek az ökológiai szempontok is, ezekre is figyelmet kell fordítani, és egyéb gazdasági aspektusok is vannak, amelyeket nekünk is figyelembe kell venni például, hogy megteremtsük a lehetőséget a fejlesztésre, mondjuk a tengeri útvonalak fejlesztésére. Én mindenképpen készen állok az együttműködésre, rendelkezésre állok, és ezt a frakcióm nemében is mondom el Elkadraui úrnak, és megköszönöm neki még egyszer ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Riké úr! Nagyon röviden, elnök úr. Először is köszönettel tartozunk Felber úrnak a jelentéséért. Ez egy olyan témát ölel fel, amely rendkívül érdekes. Három rövid megjegyzésem lenne. Az első megjegyzésem az az, hogy a kollégák nagy többsége a hiát Európai Uniós szinten szabályozná, egységesíteni, és valóban ez olyan szabályozást biztosítana, amely harmonikus lehetne a különböző tagállamok között, illetve a különböző szállítási, közlekedési modalitások között is, ahogyan ezt Krémer úr, illetve Liberecki úr is elmondta. Így a HÉA a különböző közlekedési modalitások között egy kompenzációként működhetne. Aztán, ami a tömegközlekedést illeti, második megjegyzésem erre vonatkozik. Természetesen ez általában egy deficittel terhelt ágazat, és ezért támogatott és ez azt jelenti, hogy valamilyen adót, adóterheli ezt az ágazatot, meg kell próbálni megtalálni az egyensúlyt, a megoldást. Illetve arról beszélünk, hogy a héja mértékét harmonizálni kell, és így a szabályozást egységesíthetnénk, meg kell nézni, hogy ez hol érvényesül. A költségvetési vita jelenleg folyik, ugye a több éves pénzügyi keretről beszélünk, és fölmerül a saját erőforrások problémája, a saját források problémája Európában, és ugye ez a helyet ez érinti. Oda kell tehát figyelni arra, hogy milyen termékekre adhatunk, vethetünk ki például a közlekedés területén. Itt egyrészt ott vannak a különböző modalitások közötti különbségek. Például, a Michael Kramer mondta, nem érinti a héja a légi közlekedést, ezen a területen nem történt meg a harmonizáció, de esetleg érdekes lenne egy olyan javaslattal előállni, hogy a közlekedési infrastruktúrára von, vethetnénk ki hiát, ez egy érdekes megoldás lehetne. Ami pedig a költségvetést illeti, nem lenne hasznosabb az, hogyha ha a közlekedési módozatonként közvetlenül levonnánk a, a héját, azt hiszem, hogy ezeket a javaslatokat érdemes lenne megfontolni. Köszönöm szépen a bizottság nevében, Raponi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A, bez, a bizottság zöld könyvet nyújtott be a vita során, és azt hiszem, hogy a héja a közlekedési területen egy nagyon fontos téma az Európai Bizottság számára, és ezért egy konkrét anyagot állítottunk össze, ahogyan a jelentéstevő elemzése is mutatta, ez egy teljesen helyes elemzés, a jelenlegi helyzet nagy különbözőségeket mutat, különben a, különösen a héja és a különböző közlekedési modalitások fényében, tehát nincs harmonizáció ezen a területen, torzul a verseny, és nagyon összetett a helyzet, fragmentizálódik, a, töredezetté válik a belső piac ezen a területen, ezért a bizottság egy egyértelmű reakciót vár a parlamenttől, a különböző intézményektől megnézvén azt, hogy milyen lépéseket lehetne foganatosítani. Hiszen jelenleg már évek óta hiányzik a koherencia, ezt így nem folytathatjuk, sem szociális, sem pedig gazdasági szempontból, környezetvédelmi szempontból sem, ezért egyértelmű véleményt szeretnénk látni, és azt szeretnénk, hogy megfelelő lépések alakuljanak ki a közlekedési szabályzás területén. 2013-14 táján egy irányelv javaslatot fogunk benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Felber úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Debatte beteiligt haben, weil sie ja... Köszönöm szépen. Köszönettel tartozom azoknak a kollégáknak, akik részt vettek a mai napi vitán. Valóban egy nagyon összetett és bonyolult kérdésről van szó, és én is meg akartam említeni, hogy Krémer úr nagyon fontos dolgokat említett, hogyha egy cég nem fizet áfát, az nem feltétlenül jelent előny. Kérek mindenkit arra, hogy figyeljen oda arra, amit mondok. Tehát nagyon nem az adóból fogjuk ezt levonni, A postai szolgáltatásokról is vitázunk ugye a tanácsban. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet itt a beruházásokkal. Hogyha nem fizet az ember áfát, akkor nem vonhatja le az áfát az adójából. Ugye ez egyértelmű. Szerettem volna mindenkit erre emlékeztetni, hiszen ez egy hamis érv, és érinti a fogyasztót. Ami a cégeket illeti, nem megfelelő ez az érv. Én azt javaslom, hogy mindenre vessük ki az áfát. Liberácki úr is említette ezt a kérdést, hiszen nagy a különbség a nulla áfa és a semmilyen áfa kötelezettség között. Véleményem szerint mindenre áfát kellene kivon, kivetni, de ez lehet egy csökkentett, vagy pedig egy nulla százalékos áfa is. Tehát itt pusztán a logikáról van szó. A tömegközlekedés területén szeretnénk további javaslatokat tenni, Foster asszony. Beszélhetünk majd erről még a jövőben, de azt hiszem, hogy a tömegközlekedés területén nincsenek konkrét koncepcióink hogyha megnézzük a városi közlekedést, illetve a határon átnyúló közlekedést, akkor azt látjuk, hogy különböző definíciók vannak életben, egyértelműen meghatározzák azt, hogy mi a tömegközlekedés. Tudom, hogy számunkra elég nehéz különbséget tenni, de a legfontosabb kérdés ugye az áfa, és az, hogy hol érvényesül az áfa, hova, milyen területekre kell kirúni az áfát. A 90-es években, mondta biztos úr alatt a bizottság emlékeztetett bennünket arra, hogy a származási ország elvét szerették volna érvényesíteni. Tehát megnéznénk azt, hogy a közlekedési szolgáltatás honnan indul, ott kell kirúni az áfát, azon a területen, ahol a jegyet megveszik. Diké kollégánk említette azt, hogy torzulhat a verseny, hiszen, hogy, hogyha nem a származási országról, hanem a célországról beszélünk, akkor ö, sokkal inkább komplikáljuk a helyzetet, például a vasúti közlekedés területén. Ezért benyújtottam egy javaslatot a származási ország elvét illetően a közlekedési ágazatban, de általános szabályokra van szükség, amelyeket minden területen érvényesítünk. Így elkerülhetjük a versenytorzulást. Aztán még egy általános megjegyzés az zöld könyv kapcsán, hogyha megnézzük a pénzügyi tranzakciók adójára vonatkozó javaslatot, amelyről beszéltünk a pénzügyi terv keretében, a bizottságban, itt is azt látjuk, hogy az egyik alapgondolat nem az volt, hogy a tőzsdén érvényesítenénk a, az adókat, hanem hanem a, az adott ö, tranzakciót elkövető, illetve végrehajtó személy ö, székhelye alapján vetettük ki az adót. Tehát a bizottság ezen a, ebbe az irányban gondolkodik. Többen említették ö, azt, hogy hol rójuk ki az adót, és ez azt hiszem, hogy az helye rendkívül fontos. Ami az áfát illeti, általánosságban véve meg kell néznünk, hogy hogyan érvényesíthetjük a származási ország elvét, és nagyon örülnék annak, hogyha a szakbizottság követné a javaslatomat ezen a, ebben a kérdésben, azért, mert ezzel egyszerűsíthetjük az eljárást, könnyíthetjük a helyzetet, és elkerülhetjük a csalást is. Tehát biztonságosabb lenne, hogyha így járnánk el. Aztán felmerül a kérdés, hogy vissza lehet-e szolgáltatni az áfát, és ezt köthetjük-e bizonyos célhez, ugye ezt javasolta Riké úr. Csak az áfáról beszélünk, nem a fogyasztói adóról. Vannak egyéb illetékek, amelyek bemaradnak ebben az ágazatban. Ami az áfát illeti azonban, nem tudom, hogy ez a módszer itt alkalmazható lenne, tehát ki tudjuk-e ezt tűzni, különösen érvényesíteni egy-egy bizonyos ágazatban. Azt hiszem azonban van egy-két gondolat, amin érdem, amit érdemes alaposan fontolóra venni. Nem szeretnénk azt, hogy ezek az összegek egy-egy ágazathoz kötődjenek. Ezt nagyon nehéz lenne igazolni. Elvi kérdésről van szó. Az volt a célom pusztán, hogy az álláspontomról tájékoztassam önöket, természetesen ez egy a sok közül. Várom azonban a módosító javaslataikat, a megjegyzéseiket, és nagyon remélem, hogy a nyári szünet után ismét visszatérhetünk majd erre a kérdésre. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Ferber úr, akkor megyünk a napi renden. Tehát a fordítást e-mailen elküldjük július 22-ig mindenkinek, tehát megkapják a jelentéstervezetet. Augusztus 23-ig kell benyújtani a módosítókat délután, és a szavazás pedig a közlekedési szakbizottságban szeptember 8-án lesz. Tájékoztatok mindenkit, hogy 10, szeptember 19-én szavaz a felelős bizottság. A következő napi rendi pontunk pedig az eszmecsere az Európai Polgári Repülési Konferencia képviselőjével, és sok szeretettel köszöntöm Petri Genilt, aki a főigazgatója a Civil Aviation Front szervezetnek, köszöntöm Frank Dellingset is, aki az ECAC Focal Point alkalmazottja biztonsági kérdésekkel foglalkozik, és a belga polgári repülési főigazgató. Trisére Verdi urat is keresem, itt van-e? Igen. Ő is az ékek helyettes főigazgatója és biztonsági kérdésekért, programokért felelős. Kollégák, miért is szerveztük meg ezt az eszmecserét? Bizonyára emlékeznek a szakbizottság döntésére. Úgy döntöttünk, hogy meghívjuk az EK-ket, hogy bemutassák tevékenységüket, különösképpen a repülős bizt- biztonsági témákban, illetve technológiai kérdésekben és különösképpen a folyadék, szkenerek, a biztonsági szkenerek témájában kívántunk több információt kapni. Ugye idén április végén Sokat beszéltünk erről, ugye, hogy megszűnjön-e a folyadék tilalom, a folyadékok gépre vitelének tilalma, és mondjuk egy hasonló, nem tudjuk, hogy 2013-ban történhetne egy hasonló dolog, amikor ezt a tilalmat ugye elvileg megszüntetik, tehát 2003-ban kellene, hogy lejárjon ez a tilalom. A véleményünk szerint, mivel sok hamis információ keringett, jó meghallgatni a repülési konferencia képviselőit, és el is mondom kollégáinknak, hogy a képviselők rendkívül frusztráltak voltak, nagyon zavart minket az, hogy különböző szakemberektől, különböző időpontokban, különböző témában, különböző üzeneteket kaptunk, már ami a folyadékok helyzetét illeti, senki nem mondta senki nem tapasztalta, hogy ezek az álláspontok egy irányba mutattak volna. A biztonsági szkennerek gyártói azt mondták el nekünk, hogy készen állnak ezek a berendezések, és közben pedig voltak egyes országok, Franciaország például, amelyek azt mondták, hogy egyáltalán nem ez a helyzet, nincsenek készen ezek a berendezések. Franciaországot aztán más országok követték, akik szintén beszámoltak arról, hogy nincsenek készen a berendezések, és közben pedig megint csak más országok nagy boldogan elfogadták ezeket a berendezéseket, és alkalmazták őket, úgyhogy a parlamentben azt hiszem nagyon nagy volt a kavarodás, senki nem értette, hogy most akkor ki beszél igazat, és ki nem ezért gondoltunk arra, hogy megszervezünk egy eszmecserét most már az Európai Polgári Repülési Konferencia képviselőivel. Nem tudom, ki, fog, ki fogja kezdeni <clears throat> a bemutatást, de aki úgy gondolja, az nyugodtan kezdje. Köszönöm szépen, én fogom kezdeni. Én vagyok az alelnöke. Az ECAC-nak, az Európai Polgári Repülésügyi Konferenciának. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek az álláspontunkról, illetve együttműködhetünk az Európai Parlamenttel. Szeretném az Katalin Radu elnökünk üzenetét tolmácsolni, és sajnos nem tudott eljönni, Szingapurban van, és ezért sajnos nem tud részt venni ezen a mai ülésen. Nagyon fontosnak tartjuk azonban ezt a találkozót, és ezért Frank Turengs kollégámmal jöttem, aki a szervezetünkben kulcs szerepet tölt be, és a prezentáció nagy részét ő fogja bemutatni. Az ECAC anyagáról, munkájáról szeretnék szólni egy-két gondolatot, különösen technológiai szempontból. Remélem, hogy ez a mai eszmecsere egy konstruktív párbeszéd első lépése lesz, hiszen volt egy-két félreértés ebben a témában. A prezentációnk elején egy-két szót szólnék arról, hogy mi is az Európai Polgári Repülésügyi ügynökség, illetve a biztonság kérdéseiről is szólnék majd, különösen a folyadékokra, illetve a testszkenerekre térnék ki, illetve végül majd egy-két záró megjegyzést tennék. Európai Polgári Repülésügyi Konferenciát 1955-ben hozták létre, egy regionális szervezetről van szó, amelyről kimondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb a világon, és az OECI keretében jött létre, illetve az Európa Tanács segítségével. A tagállamok finanszírozzák ezt a szervezetet azzal a céllal, hogy a repülésügy területén bizonyos szabályozást a 44 különböző tagállam között harmonizálni lehessen, illetve fontos stratégiai szempont a biztonság és a védelem kérdése, valamint a környezetvédelmi kérdések és az utasok biztonságának kérdései. Ami a repülés biztonság kérdését illeti, az ECAC célkitűzéseit egy referencia dokumentumban foglaltuk össze, ez az úgynevezett DOC30, ez már egy régóta létező dokumentum, egy úttörő dokumentum, és azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a kezdeti szabályozás, Európai Unió szintű szabályozás erre a dokumentumra, a DOC30-ra épül. Ez a dokumentum részleteiben kitér különböző témákra, természetesen az Európai Uniós szabályozásnak megfelel. Minden tagállam hozzáférhet ez, ehhez, illetve függelék is tartozik ehhez az anyaghoz, amely iránymutatást ad, konkrét iránymutatást ad a biztonság kérdésében. Egy gyakorlati segítséget is ajánlunk a tagállamoknak operatív programok keretében, például biztonsági auditokat folytatunk, illetve támogatást nyújtunk a képzés területén is, valamint a belső munka dokumentumok kialakításában is támogatást nyújtunk a különböző országoknak valamint egy közös értékelési rendszert is létrehoztunk a repülésbiztonság témájában. Mintegy a tagországok fele alkalmazza ezt a támogatási rendszert, az EKK által kialakított támogatási rendszert, és ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos eredmény. Kérem a következő fóliát. egy hálózatot működtetünk, főigazgatóságok hálózatát a polgári repülésügy területén. Ezek a főigazgatók mind tisztviselők a különböző országokban, és mind a repülésügyi védelemmel és biztonsággal foglalkoznak. A szakértőink részt vesznek az ECAC munkacsoportjában, és ők azok egy AL munkacsoportban, akik a technológiai kérdéseket kidolgozzák. A munkamódszerünk, a metodológiánk a konzultációkra épül, a légi ö, szállítók, illetve a repterek, a repülőgépgyártók és minden érintett ö, fél részvételével. Nagyon nagy mértékben számítunk az Európai Bizottság munkájára is. Az Európai Bizottság mindig részt vesz üléseinken, illetve az OECD-vel is eh, hivatalos eh, kapcsolatokat ápolunk, valamint regionális szervezetekkel. Ezen kívül kétoldalú kapcsolatokat ápolunk eh, más nem európai országokkal, mint például Szingapurral és egyéb országokkal. Mind ez globális képet ad a biztonság kérdéséről, és most pedig átadom a szót kollégámnak, Frank Durán kollégának, aki a technikai részletekről fog szólni. Thank you, Patrick uh, Gandhi. Uh, Köszönöm szépen, Patrick. Folytassuk tehát a munkaprogramunkkal. Ezt a munkaprogramot három évente állítjuk össze, fogadjuk el és hagyjuk végre. A biztonság kapcsán már kiemeltem a jelenlegi munkaprogram kulcspontjait. Az első az, hogy támogassuk a megkívánt biztonsági intézkedések végrehajtását a tagállamokban és ez a képzést is magában foglalja. Meg kell felelni természetesen a követelményeknek van egy audit program, amelyet az ECAC működtet a tagállamokban, az USA-ban és az Egyesült Arab Emirátusokban. Nagyon aktívak vagyunk a segítségnyújtásban is, tehát vannak többoldalú, illetve kétoldalú megállapodásaink, amelyek keretében segítséget nyújtunk. Ez gyakorlatilag kiegészíti e, az ISI munkáját, hiszen a felügyeletért e, felelős testületnek lenne ez a feladata nyilván. A légügyi biztonságot úgy közelítjük meg, hogy a fenyegetéseket, kockázatokat próbáljuk felderíteni. Például internetes támadások, illetve olyan támadások, amelyeket nehéz megjósolni, a gyenge pontokat próbáljuk beazonosítani. Ennek alapján hozzuk meg a biztonsági intézkedéseket, kiértékeljük a nemzeti hatóságokkal együttműködésben az érzékenységi pontokat, tehát hogy hol érheti a hatóságokat internetes vagy egyéb fajta támadás. A munkaprogramunk a biztonsági berendezésekre is kiterjed, közös tesztelési módszertant dolgoztunk ki, illetve technikai műszaki leírást. Ezt egy program keretében hajtjuk végre, amelynek a neve közös értékelési folyamat, vagy CEP, ezt használjuk tehát a biztonsági berendezések kiértékelésére. Más régiókkal is együttműködünk, ez egy külön pont a munkaprogramunkban. Támogatjuk a regionális kezdeményezéseket, mint például regionális workshopok különböző érdeklődésre számolt tartó témákban. A kapacitás kiépítési kezdeményezéseket is támogatjuk, tehát más tagállamokkal, régiókkal együttműködésben dolgozunk. Az információk, illetve a bevált gyakorlatok cseréjét is támogatjuk. A minőségellenőrzés témájában is együttműködünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a harmadik államok együttműködése számunkra életbevágóan fontos. Ami a műszaki specifikációkat illeti. Van egy műszaki task forceunk, és ez egy olyan fórum, amely nemzetközi elismerésre tart számot, és a polgári repülésbiztonságban a szakvéleményére nagyon sokan számítanak, például az Európai Bizottság is, amikor európai jogszabályokat készít. A robbanóanyagok kapcsán is megfogalmazzuk a szakvéleményünket, a, a közös tesztelési módszerekről is szakvéleményt készítünk, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy az adott biztonsági berendezések megfelelnek-e az európai normáknak, vagy sem. Tehát a fenyegetések listáján szerepelnek a robbanóanyagok például, és itt megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mennyi mennyiséget kell detektálni az ilyen robbanóanyagokból ahhoz, hogy az fenyegetettségnek minősüljön. Hát el tudják képzelni, hogy milyen nehéz ez a munka, és ezt mennyire nehéz összehangolni, ha 44 különböző tagállammal dolgozunk elő, együtt, akinek 44 különböző szabályrendszere van és ehhez képest nagyon nagy eredmény az, hogy eddig mindig sikerült konszenzusra jutnunk a kérdésekben, és nagyon fontos az is, hogy az ágazat különböző érdekeltjeivel állandó párbeszédben legyünk, egy konzultációs mechanizmust léptettünk életbe. Tájékoztatókat szervezünk a berendezések gyártóinak arról, hogy hogyan alakul ez a közös értékelési folyamat. Meghívjuk valamennyi gyártót, és a technikai műszaki task force előtt ők bemutathatják a gyártási folyamatok jellegzetességeit. Olyan tagállamokat is bevonunk a munkába, mint például Izrael és Ausztrália, akik az ékeknek nem tagjai, de így ők is részesei lehetnek ennek a szakértelemnek, amelyet itt felhalmoztunk, és így segítjük a technikai normák nemzetközi szintű harmonizációját. Ami a közös értékelési folyamatot illeti, ez a biztonsági berendezésekre vonatkozik, ahogy említettem. Nagyon röviden, ez egy megállapodáson alapul, 43 tagállam írta alá ezt a megállapodást, ez arra vonatkozik, hogy információt cserélnek a biztonsági berendezések teszteléséről. Készítettünk egy kézikönyvet, amely ennek a folyamatnak a pontjait írja le, részletesen bemutatja a tesztelési módszertanokat, a biztonsági szkenereket, illetve robbanóanyagokat, feltáró berendezéseket. Évente tartunk tesztprogramokat, kiválasztjuk az egyes központokat a nemzeti hatóságok együttműködésével. És így mindig teszteljük a legújabb berendezéseket, a legújabb szkenereket idén fogjuk majd elkezdeni tesztelni. Nagyon fontos számunkra, hogy a tagállamok rendelkezzenek a megfelelő információkkal, amelyek alapján aztán vagy hitelesítik ezeket a biztonsági berendezéseket, vagy sem. Az átláthatóság kulcsfontosságú számunkra, és az, hogy a teljesítményi normáknak mindenki megfeleljen, az erre vonatkozó tájékoztatást a honlapunkon közzétesszük. Ugyanez igaz a berendezések tesztjére. A közös értékelési folyamat azt hiszem Európában egyedülálló. Ez egy olyan eszköz, amely konszenzuson alapul, információt biztosítunk a tagállamoknak, hogy az ő hitelesítési folyamatjaikat segítsük. Természetesen arra számítunk, hogy néhány tagállam felajánlja a tesztelési kapacitásait, és így az erőforrásokat a széles körű tagság támogatására tudjuk felhasználni. Ha sikerül megállapodni a fenyegetettségek listájáról, kidolgozzuk a e, műszaki specifikációkat, megállapodunk a tesztelési módszertanon, és végrehajtjuk a teszteket, utána pedig elkészülnek a jelentések. Ez egy nagyon egyszerű folyamat, de mégis komoly erőfeszítést igényel a résztvevők részéről, ahhoz, hogy sikeres legyen. Ez a folyamat lehetővé tette egyrészt a felügyelő testületeknek és az ágazatnak is, hogy tisztában legyenek a jelenlegi technológia korlátaival olyan korlátokkal, amelyeket sürgősen csökkentenünk kell, de ehhez időre, energiára és befektetésekre van szükség az ágazat részéről, és természetesen további kutatásokra is. Ami a folyadékokat illeti, illetve a, az aeroszolt, illetve a gél anyagok vizsgálatát, ennek a körülményeiben is megállapodtunk, és az EKK fontos hozzájárulást nyújtott a témában. Mi volt itt a kontextus? Bizonyára minden, kontextus mindannyian emlékeznek arra, hogy 2006-ban azonosították ezt a fenyegetettségi lehetőséget az Egyesült Királyságban, hiszen itt több terrorista is azt tervezte, hogy folyadék halmazállapotú robbanó anyagokkal robbant föl repülőgépeket. 2010-ben ítélték el ezeket az elkövetőket. Az akkori biztonsági intézkedések, illetve a berendezések nem voltak megfelelőek arra, hogy beazonosítsuk ezeket a folyadékokat, a robbanóanyagokat, folyadékhalmaz állapotú robbanóanyagokat, tehát változtatásra volt szükség nem volt még műszaki megoldás, és a műszaki megoldás hiányában arra szorítkoztunk, hogy betiltottuk a folyadékok, az aeroszolok, illetve gélhalmazállapotú anyagok felvitelét a repülőgépekre. Tehát az a célunk, hogy ezt a tiltást meg tudjuk szüntetni, miután a megfelelő berendezések működni kezdenek a repülőtereken. A Task Force kidolgozott egy módszertant arra, hogy hogyan lehet detektálni a folyadékhalmaz alapotú robbanóanyagokat. A kísérleti tesztelés 2009-ben kezdődött. 2009. decemberében az IKEK e főigazgatói megállapodtak abban, hogy egy tesztprogramot fognak felállítani a közös értékelési folyamaton belül, tehát amely a biztonsági berendezésekre vonatkozik, és hogy kísérleti teszteket fognak beindítani. Ez volt tehát a második program, azt egészítette ki, amely a robbanó anyagok kapcsán már létezik. Ami a berendezések működését illeti, tesztelési célokból négy különböző típust különböztethetünk meg. Az első berendezés az a folyadékokat tudja kimutatni, de itt az szükséges, hogy a tartály teteje nyitva legyen. A második típus az úgy is detektálni tudja a folyadékot, hogyha nincsen nyitva a tartály. A harmadik típusú berendezés az különböző több tartályt is detektálni tud, amelyben folyadék van, végül pedig a negyedik, a kézi podgyászban tudja detektálni a folyadékok jelenlétét. Egy egységes kötő, közös tesztelési módszert dolgoztunk ki, amelyet mindenütt végrehajtottak. Három tesztközpont vette be részt. Svájcban volt az egyik, illetve a Fraunhofer intézet volt a másik Németországban, és a TNO intézet Hollandiában. Elkészültek a teszt jelentések, és ezeket az EKAK tagállamok hatóságainak küldték meg. Van már információ a honlapunkon a tesztelés eredményéről. Ami a berendezések teljesítményét illeti, 2010 májusa óta végeztük az a, B és C típusú berendezések tesztjét. 2010. augusztusában és szeptemberében volt az egyik kampány, illetve 2011. januárjában volt a másik. Több mint 25 különböző rendszert teszteltünk. Aztán volt egy harmadik tesztelési folyamat, amely már elkezdődött, az idei év végére fogjuk ezt befejezni. A D-típusú berendezések tesztelése, amelyek a kézipodgyászban is detektálni tudják a folyadékot tartalmazó tartályokat, idén fog megkezdődni. Az első két tesztelési folyamat végeredményében felhívtuk a figyelmet arra, hogy 2, 3 és 7 berendezés felelt meg az európai normáknak a három berendezési csoportból. A gyártók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a meglévő berendezések hatékonyságát javítsák. Mivel folyamatosan változik a helyzet, ezeket a berendezéseket is folyamatosan tovább kell fejleszteni, hogy a fenyegetettségi listán szereplő anyagokat azonosítani tudják. A folyadékok detektálásánál figyelembe kell venni az adott repülőtéren meglévő körülményeket, az utasok elvárásait, a felügyelő hatóságok követelményeit, illetve egyéb nemzetközi szempontokat is. Vannak itt tehát bizonyos korlátozások a repülőterekben be kell építeni az ellenőrzési pontokra ezeket a biztonsági szkennereket, tehát meg kell hozni azt a döntést minden repülőtér esetében, hogy milyen típusú biztonsági szkennert fog megvásárolni az érintett társaság, hova fogja, hol fogja ezeket felállítani, és ezzel kapcsolatban működési normákat és eljárásokat is ki kell dolgozni, például a figyelmeztető jelzésekre, ki kell képezni a személyzetet, és így tovább. Az utasokat is természetesen tájékoztatni kell annak érdekében, hogy fel tudjanak készülni az átvilágítási folyamatra. Hogyha bizonytalan ez az átvilágítási folyamat, illetve nem egységes az utasok felkészítése az egyes repülőtereken, ez rosszul hat ki, negatívan érintheti az utasokat, kellemetlen lesz az utazási élmény, és nem biztos, hogy az utasok megfelelően felkészülnek az átvilágításra, és gyakorlatilag így elveszítjük azt az előnyt, amit azzal nyerünk, hogy ezeket a berendezéseket alkalmaznánk. A működési kérdések például, amelyekkel a repülőtér működtetői szembenéznek, foglalkozni kell. Hogyha más a helyzet, hogyha mondjuk egy ellenőrzési pont központilag található meg egy terminál között, közepén, vagy pedig az egyes kapukhoz közel több ilyen ellenőrzési pont is van. Választhatnak a repülőtér, repülőterek működtetői, hogy hol helyezik el ezeket az ellenőrzési pontokat. Miután megválasztják az adott berendezést, nyilván valahogy ennek a technikai sajátosságait is figyelembe veszik, A, B vagy C típus közül döntenek. hogy az A, B, C típusú berendezések esetében a folyadékot tartalmazó tartályokat külön kell átvilágítani a podgyásztól. a gyanús tételeket, gyanús tartályokat külön át kell világítani még egyszer. A D-típusú berendezések olyan típusú berendezések, amelyekre mindenki vár tulajdonképpen, mert ezeknek a működtetője majd úgy tudja használni ezeket a berendezéseket, hogy a kézipodgyászból nem kell kivenni a folyadékot tartalmazó öm, tartályokat, ráadásul a szirált halmazállapotú robbanó anyagokat is detektálni képes ez a berendezés. Az erőfeszítéseket természetesen arra összpontosítjuk, hogy a hamis riasztásokat csökkentsük és javítsuk a detektálás minőségét. Az A és B típusú rendszerek között van egy kis különbség. Ezek általában csak és kizárólag biztonsági szkenerek, és csak a folyadék halmazállapotú robbanóanyagokat detektálják. A C és D típusú rendszerektől potenciálisan azt is elvárhatjuk, hogy szilárd halmazállapotú robbanóanyagokat is képesek kimutatni természetesen minden gyártó arra törekszik, hogy olyan képességeket, olyan detektálási funkciókat dolgozzon ki a berendezésben, amely a folyadék, illetve a szilárd halmazállapotú robbanóanyagokat is kimutatja, és emellett a hamis riasztások száma a lehető legkevesebb. A határidő 2013, remélhetőleg minél több gyártónak sikerül előállni a saját tervével. A hatóságok célja az, hogy az esetleges fenyegetettségeket a minimumra szorítsák vissza, hogy a folyadékot tartalmazó tartályokat a megfelelő normáknak megfelelően átvilágítsák még a berendezések alkalmazása előtt jóvá kell hagyni ezeket a berendezéseket, és meg kell felelnie ezeknek az Európai Uniós jogszabályoknak, illetve a nemzeti követelményeknek. Ha az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok azon a véleményen vannak, hogy az átvilágítási eljárás nem csökkenti megfelelően a fenyegetettséget, még úgy is dönthet, hogy szigorúbb intézkedéseket vezet be. Ezeket az után, hogy nemzeti szinten értékelték a fenyegetettségek szintjét, annak érdekében, hogy az állampolgárok biztonságos biztonságát garantálják. Ami pedig a rövid távú kihívásokat életi, 2013 április a határidő, ezt az Európai Unió, Uniós jogszabályokban határozták meg. Eddigre minden Európai Uniós légi kikötőnek rendelkeznie kell biztonsági szkennerekkel. Több kihívás van még, amelynek meg kell felelnünk, a megoldásokat pedig folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A típus ellenőrzött biztonsági szkennerek száma lehető legmagasabb kell, hogy legyen. Az EKK elkötelezett amellett, hogy növelje a tesztelési folyamatokat, egyre több B-típusú berendezés válik elérhetővé. A repülőtereket a nemzeti felügyeleti hatóságok vizsgálják, és az adott ellenőrzési pontok elhelyezkedésének megfelelően kell elkészíteni a biztonsági szkennerek elhelyezésére vonatkozó tervet. A repülőtérek a repülőterek megfelelését, szabályoknak való megfelelését, készenlétét folyamatosan ellenőrizni kell európai szinten. Azok a témák, amelyek nemzetközi szinten merülnek fel, még a 2013 áprilisi határidő előtt megoldást kell nyerjenek. Globális szinten koordinációra van szükség, mert egyébként nem lehet biztosítani azt, hogy ezek a biztonsági intézkedések kompatibilisek, illetve harmonizáltak. Tehát el kell kerülni azt, hogy különböző biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a különböző úti célokon, a repülőtereken. A következő témánk a biztonsági szkenerek témája, és a biztonsági szkenerek alkalmazása. Egyelőre a korai szabályozói szakaszban tartunk, tehát nem haladtunk annyira előre, mint a ledek esetében. Most ott tartunk, hogy teljesítmény sztenderdeket dolgozunk ki, egyelőre a tervezeteknél tartunk. A következő diák emlékeztetnek minket azokra a lépésekre, amelyek a követelmények kidolgozásához vezetnek. A nemrégi, mm, nemrégi fejleményeket összefoglaljuk és azonosítjuk, azokat a lépéseket, amelyeket a jövőben kell megtenni annak érdekében, hogy a rövid távú kihívásokkal szemben tudjunk, szembe tudjunk nézni. Ha röviden akarom megfogalmazni, akkor az a cél, hogy az utasokat átvilágítsuk, és gondoskodjunk arról, hogy egyetlen egy utas sem ö, rejteget magánál tiltott ö, tárgyakat, tételeket. Persze a hatékony motozás, illetve az felállított kapuk tulajdonságai mind olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. Tehát a berendezéseknek detektálni kell mindenféle tiltott anyagot az utasoknál, az olyan tételeket, amelyek nem fémből vannak, és esetleg tiltottak. És ezzel kapcsolatban már kidolgoztuk a biztonsági normákat, az ilyenfajta átvilágító berendezések kapcsán a fenyegetett, fenyegetések listáján szereplő anyagok esetében ugyanúgy, mint ahogy az előbb beszéltem a folyadékokról. Tehát miután a fenyegetések listája megszületett, akkor kidolgoztuk a tesztelési módszereket, és ezeket elfogadták az egyes főigazgatók 2008. decemberében. Emellett az egyes tagállamok is végeztek kísérleti projekteket, tehát ellenőrizték ezeket a szkenereket, például Hollandiában és az Egyesült Királyságban. Ebből is egyre több információnk van, ugye a műszaki, illetve az egyéb fejleményekről, és ugyanúgy, mint bármely más területen, itt is megvalósul az információcsere. Az USA közlekedés biztonsági hatóságával és az ek hiszen a transatlanti folyosó biztonsága nagyon fontos. 2010 májusára már olyan állapotban voltunk, hogy a tesztelési programokat el tudtuk indítani ezeknek a szkenereknek az esetében. Persze szükséges volt az EU teljesítmény sztenderdek elfogadása. Teljes mértékben együttműködtünk az Európai Bizottsággal és a közös kutatóközponttal. Nos, a rövid távú kihívások ahhoz, hogy sikeresen végrehajtsuk, illetve működésbe helyezzük ezeket a biztonsági szkennereket, ha engedélyezik őket. Egyrészt a típustesztelést el kell végezni, másrészt útmutatásokat kell kidolgozni a működtetésről, három bevált gyakorlatokat el kell terjeszteni a repülőterek között, ki kell képezni a személyzetet, és tájékoztatni kell az utasokat, ez rendkívül fontos. Nagyon üdvözöljük, hogy megszületett a rendelet, ezt a szabályozó bizottság fogadta el a múlt héten ebben a témában. Ez egy nagyon fontos lépés a jó irányba. A berendezések gyártóit is arra szeretnénk ösztönözni, hogy erősítsék meg a kutatási, fejlesztési tevékenységüket annak érdekében, hogy minél inkább automatizálni lehessen ezt a folyamatot, amely a fenyegetettségeket felismeri. Elemezni egy olyan folyamatra van szükség, amely az adatokat elemzi, és kimutatja azokat a pontokat, ahol anomáliák vannak. És zárásként, mielőtt rátérünk a kérdésekre és válaszokra, szeretném még egyszer kiemelni azokat a pontokat, amelyeken az EKK légiközlekedés biztonsági megközelítése nyugszik. Először is, a biztonságot úgy kell elérni, hogy az utasok elvárásait is figyelembe vesszük. Tehát amikor megvalósítjuk az átmenetet egy új biztonsági modellre, akkor a biztonsági intézkedéseket összekombináljuk a fejleményekkel az ellenőrzési pontokon. Remélhetőleg egy egységes pán-európai keretet sikerül kidolgozni és tanulni a múlt eseményeiből, miután levontuk a konzekvenciákat, megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az utasok elvárásainak megfeleljünk kockázat alapú megközelítésen, megközelítésből kell kiindulnunk, amikor ezeket a fenyegetettségeket értékelni próbáljuk. Figyelembe vesszük azt, hogy a technológiák hogyan változnak, javítjuk a kutatásfejlesztési kapacitásokat, így gyorsabban és jobban tudunk reagálni. A technológiákat úgy kell kifejleszteni, hogy ezeket mindig észszerűen lehessen alkalmazni, és figyelembe vegyük a társadalom, illetve az utasok által képviselt értékeket. Az európai értékek, a bizalom, a magánélet védelme, olyan értékek, amelyeket nem lehet alapértelmezésként venni, hanem külön ö, oda kell rájuk figyelni. Azt mutatják a tanulságok, tanultunk a múltból, hogy ezeket az értékeket határozottan védenünk kell, és soha nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a közvélemény támogatását elveszítjük. Nincsen semmilyen okunk arra, hogy ezeket az értékeket ne vegyük figyelembe a kutatásban, fejlesztésben, a technológiák felhasználásában. Az ECAC tehát támogatja ezt a megközelítést, és továbbra is így fogunk eljárni, továbbra is támogatni fogjuk az utasok jogait ebben a tekintetben a következő. Hatástanulmányokat is el kell végezni, mielőtt még bármilyen változtatást eszközlünk a felügyeleti rendszerben. Nem lehet újabb intézkedéseket bevezetni, hip-hop, hogyha hatékonyan és fenntarthatóan akarunk eljárni. Általában a gyorsan meghozott jogszabályok ritkán jó minőségűek. A hatástanulmányok teremtik meg azt a lehetőséget, hogy az új gondolatokat felmérjük, és biztosítsuk azt, hogy valóban megfelelünk a biztonsági követelményeknek, és hogy a gyakorlati, a józan észre támaszkodunk. Végül pedig arra is szükség van, hogy a kapacitást kiépítsük, regionális partnerségi kezdeményezéseket kell létrehozni ebből a célból. Így tudunk a fenyegetettségek gyökeréig ásni, jobban megérteni a kulturális különbségeket, amelyeket figyelembe kell venni, és így tudjuk az információ cserét is támogatni. Nem elszigetelten élünk, nem vagyunk immunisak, hatnak ránk mások, tevékenységei, teljesen mindegy, hogy ez egy fenyegetettség, vagy egy másik felügyeleti szerv tevékenysége. A légi közlekedés egy globális jellegű ágazat, tehát a biztonsági kérdések is globális jellegűek. Az utasok átvilágítása is ide tartozik, illetve a teherszállítás biztonsága is ide tartozik. Tehát a regionális együttműködési kezdeményezéseket támogatni kell, mert ezek gondoskodnak az utazó közönség biztonságáról. Az ékek már el, megemlítette, hogy nagyon aktív ezen a téren, és továbbra is üdvözli az együttműködést az Európai Bizottsággal és más partnerekkel partnerekkel. Nos, tehát szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget, hogy ma délelőtt bemutathattam tevékenységünket. Egy sokkal részletesebb technikai bemutatót is nagyon szívesen megtartok, amennyiben van erre idejük. Hogyha nem, akkor még azt tudom elmondani, hogy amennyiben a tesztelési jelentések kapcsán további részletes információkat szeretnének kapni, akkor azt javasoljuk, hogy zárt ajtók mögötti ülést tartsunk, és akkor nagyon szívesen tájékoztatjuk Önöket. Rendelkezésükre állunk, válaszolunk a kérdéseikre, és reméljük, hogy ez a találkozó egy folyamatos párbeszéd kezdete lesz a jövőben. Tehát, elnök úr, hölgyeim és uraim, Patrigani, Patricia Revelli, Erik Bezan és a jó magam nevében megköszönöm a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolunk bármilyen további kérdésre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm ezt a bevezetőt, illetve előadást. Számos képviselő szeretne hozzászólni, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy próbáljanak meg három percben hozzászólni. Ez lehetőséget biztosít, hogyha kérdéseket tettek fel, akkor az ikák részéről válaszolhassanak. Tehát három percben szóljanak. De Grandes úr az első parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm az EK két képviselőjének hozzászólást. Nagyon fontos ez, hogy eljöttek hozzánk, ugyanis talán tudják, a múlt héten az Európai Parlament reagált arra a javaslatra, illetve közleményre, amelyet a bizottságtól hallottunk, mégpedig egy saját kezdeményezésű jelentéssel. Ebben integrált módon közelítjük meg a teljes polgári légiközlekedési biztonság témáját. Nyilatkoztunk arról, a teszkennerekről, illetve a folyadékokról és a teherszállítás témájáról. A bizottság maga is szintén nyilatkozott komitológia tekintetében, aminek annyira azért nem örülünk, de tulajdonképpen egy saját kezdeményezésű jelentéssel éltünk. Minden esetre van egy olyan döntési keretünk, amely semmiképpen nem hagyhatja figyelmen kívül a konferencia technikai meghatározásait. Én magam is jelentéstevőként nagyon szem előtt tartottam azokat a tanulmányokat, illetve diagnózisokat, amelyeket a konferencia állított fel a megvalósíthatóságról, ami a folyadékok ellenőrzését illeti, én eh, nem fogok már visszatérni a régi helyzethez. Idén, április 29-én döntések születtek arról, hogy eh, a duty free-ben vásárolt termékekre vonatkozik ez vagy sem, és teljes a egyes államok, illetve eh, vállalatok, repülőterek ellenvetéssel éltek. De őszintén szólva ez a téma engem annyira nem is érdekel, hanem ha a konferencia részéről volnának jelentéseik, amelyek azt mondják, hogy vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy időben ezeket a mechanizmusokat bevezessék, az nagyon érdekes lenne, főként technológiai szempontból, ha volna ilyen lehetőség, hatékonysági szempontból például léteznének ilyen rendszerek. De ennél is sokkal jobban érdekel, hogyha lapozunk, hogy megnézzük, hogy melyek a valódi garanciák technikai szempontból, hogy 2013 áprilisában meglegyenek azok a rendszerek, amelyek a kézipodgyászban megkülönböztessék egymástól a folyadék, illetve szilárd halmazállapotú anyagokat, azokat, amelyek veszélyt jelenthetnek, és különbséget tehetnek egy nem káros, illetve egy káros folyadék között. Tehát ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozni szeretnénk nagyon pozitívan fogadtuk azokat az inputokat, amelyek azt mondják, hogy a technológia egyre fejlődik, és hogy minden nappal több, közelebb kerülünk ahhoz, hogy tökéletesedjenek ezek a rendszerek. De nem tudom, hogy ma egyértelműen kategórikusan ki tudják mondani, hogy 2013-ban lesznek ilyen rendszerek. Ezt szeretnénk most tudni. A parlament már kimondta, hogy 2012-ben politikai szempontból kellene ellenőriznünk, megvizsgálnunk, hogy lehetséges ez. Ami pedig a tesztkennereket illeti, itt megint csak hasonló helyzetben vagyunk. A konferencia már készített, eh, illetve homologizált rendszereket, nagyon különbözőeket egyébként. Igen, mindjárt befejezem. Tehát nagyon különböző rendszerekről van szó, de szeretném kimondani, hogy a parlament már nyilatkozott arról, hogy melyek megfelelőek, melyek nem. Nyilván nem, érdekel minket, nem érdekelnek minket azok a rendszerek, amelyek amelyeket még tökéletesíteni kell ahhoz, hogy a funkcióknak megfeleljenek. Az utolsó kérdésem pedig, hogy milyen a kapcsolat az Egyesült Államokkal a technika, a technológia területén, ugyanis nyilván nagyon nagy különbségek léteznek, és vannak olyan rendszerek, amelyek az Egyesült Államok alkalmaznak, és teljes mértékben ellentétesek a mi elképzeléseinkkel. Nagyon köszönöm, ennyit szerettem volna. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy jelentéstevőként azért mégis túllépte ezt az időt, de kérem a képviselőket, hogy ragaszkodjanak az időhöz. Elkadráúj úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én magam is szerettem volna a hozzászólóknak megköszönni az előadásukat, illetve a következtetéseiket. Nagyon elképesztőek, fantasztikusak ezek a következtetések, és természetesen támogatjuk teljes mértékben azt, ami a magánélet védelmével foglalkozik, illetve a költségek csökkentésével, de azért mégis a valóság eléggé eltérettől. És a tapasztalataim az elmúlt években azt mutatták, hogy ami általában történik a repülőtereken, az az, hogy valami történik, valami baj, gyorsan döntenek, ahelyett, hogy elgondolkoznának arról, hogy ez milyen következményekkel jár majd alkalmazás költségek tekintetében. Tehát amit hiányolok ebben az esetben az az, hogy legyen egy szélesebb körű stratégia európai szinten, főként a partnereinkkel való kapcsolatokat illetően. Önök általában azokra a jelekre reagálnak, amelyeket a tagállamoktól kapnak, gondolom én, de hogyha ez nem így van, akkor szeretném tudni, hogy önök máshogyan dolgoznak, tehát a kezdeményezések vajon önöktől származnak? Nagy örömmel hallottam, hogy a technológia nagyon gyorsan fejlődik, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2010-ben is azt mondták nekünk, hogy 2011-ben már lesznek olyan gépek, amelyek a veszélyes anyagokat probléma nélkül beazonosítják, és most pedig azt látjuk, hogy ez mégsem valósult meg. Úgyhogy most egy új határidőt szabtak, 2013-at, hát reméljük, hogy 2013 az már valóban teljesülni fog. Lássuk csak, az Európai Unió számos kompromisszumot valósított meg. Van egy szab szabályozó bizottságunk, amelyben képviselve vannak a tagállamok, és különböző döntéseket hoz az Európai Parlament is. Vétójoggal élhet. De önök 44 állammal rendelkeznek, és feltételezem, hogy vannak olyan országok, amelyek benne vannak az irányítóbizottságban, vannak olyanok, amelyek az iszákban vannak benne. Tehát önök hogyan ellenőrzik, hogy a megállapodásokat meg is valósítsák? Ugyanis az Európai Unióban az Európai Bizottság ellenőrzi a ellenőrzi, hogy a repterek megfelelnek-e ezeknek a kötelezettségvállalásoknak, illetve megállapodásoknak. Természetesen vannak különbségek, hát nem minden tagállamban alkalmaznak mindent ugyanúgy, úgyhogy ott a tagállamoknak is döntésük van, de azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat talán összeurópai szinten sokkal nehezebb ellenőrizni. Elnök Mrs. Foster következik, Foster asszony. Nagyon köszönöm, köszönöm az IKAK képviselőinek, hogy eljöttek ma hozzánk. Azt hiszem, hogy nagyon gondolatébresztő volt az előadásuk. Azzal szerettem volna kezdeni, hogy természetesen itt a szakbizottságban visszatekinthetünk arra az időszakra, amikor jó magam a szeptember 11-ével kapcsolatban egy jelentést készítettem, tehát azóta az észákkal én nagyon szorosan együttműködtem különböző témakörökben a célük, célunk az, hogy egy egyablakos biztonsági ellenőrzést szeretnénk megvalósítani, ugyanis ami jelen pillanatban megvalósul az az, hogy A országban és B országban is leellenőrzik az utasokat, még akkor is, hogyha az EU-ban vannak, és mire sikerül odaérniük, ahova utaznak, már elegük van az egészből, egészből. Hát ez történt az elmúlt években. Az Európai Bizottság is azt szerette volna megvalósítani, ami a célunk kell legyen ebben az esetben, és először is a folyadékokról szeretnék beszélni. Mindenki azt akarta, hogy a 100 milliliteres határ 2011-ben véget érjen. Ez tulajdonképpen lehetetlen megvalósítani, hogyha megnézzük a berendezéseket, megnézzük a kis repülőtereket, akkor ott láthatom, hogy az A, B vagy C gépezeteket használhatják, mert az embereknek ki kell venni a folyadékot a táskájukba, és ez így rendben is van. De tulajdonképpen, hogyha 2011-ben bevezetnék ezeket a berendezéseket, anélkül, hogy a D-típus részt rendelkezésre állna, akkor egyszerűen elkerülhetnénk azt, hogy az embereknek ki kell cibálniuk a mindenféle folyadékot a táskájukból, de egyáltalán nem lett meg, hogy 2011-ben nem készültek el ezek a berendezések, hanem csak 2013-ban. Az elnök, jó magam, sok képviselő találkoztunk a gyártókkal is, és hogyha az IKAK e weboldalát megnézzük, ott láthatjuk egyértelműen, hogy mi elfogadható és mi nem de nem tudom, hogy a repülőterek erről tudnak, tehát tudják egészen pontosan a repülőterek, hogy milyen berendezéseket kellene használniuk? Melyik a legjobb választás? Ami pedig a testszkennereket illeti, talán tudják, hogy hatalmas vitákat folytattunk itt az Európai Parlamentben. És megint csak elárasztottak minket a különböző cégek, amelyek elmondták, hogy milyen berendezéseket gyártanak, egyértelmű lett hogy mit nem akarunk. És nem akarunk röntgenberendezéseket, nem akarunk semmilyen háttérsugárzást, mert vannak olyan országok, ahol tiltva van a röntgenberendezések használata, csak a kórházakban lehet ilyeneket alkalmazni. Tehát nagyon örültek az, a repülőterek, hogy 2011-re nem készültek el ezek a berendezések, de ez már most pénzbe kerül. De tulajdonképpen ez csak egy mellékfonal volt, tehát térjünk vissza a tesztkennerekhez. Mit akarunk? Azt, hogy hatékony legyen a rendszer. mindenféle eh, incidens után kell hirtelen valami döntést hoznak, hát a vége már az lesz, hogy mindenkinek egy MRI berendezésen kell keresztül mennie minden egyes repülőtéren. Úgyhogy valamilyen határt kell szabnunk, hogy meddig vagyunk hajlandóak elmenni. Nagyon jó a teszkenner kiegészítőként, kiegészítő berendezésként, de hogyha a berendezés jó, akkor nem azt kell nézni, hogy most milyen mentességeket lehet alkalmazni, hiszen ott a lakosság körében lehetnek terhes nők, idősek, gyermekek, akikre veszélyesek lehetnek ezek a berendezések, de hogyha a berendezés jó, akkor a szkennereken bárki keresztül mehet, és nem lennének károsak, nem kell megnézni, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak, milyen korúak. Szerintem csak ezt lehet. Csak így lehet megvalósítani ezeket a tesztkennereket. Hogyha ez önkéntes, akkor mi értelme van az elég, egész vitának? Hogyha az emberek azt mondhatják, hogy nem mennek keresztül rajta, akkor mi értelme van? És szeretném azt is megkérdezni, hogy az ászával milyen a kapcsolatuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Riké úr. Köszönöm. Bocs, bocs. Köszönöm szépen, elnök úr, illetve köszönöm szépen ezt a prezentációt. Egy megjegyzésem lenne. Látjuk, hogy mennyire nehéz megvalósítani a célkitűzéseinket a biztonság területén, hiszen különbözőképpen fogjuk fel ezt a veszélyeztetettséget politikai hátterünktől függően, illetve földrajzi helyzetünktől függően. Egy kérdésem lenne az EKAK képviselőjéhez. Nagyjából milyen hiba százalékkal számolnak, mi az, ami elfogadható a folyadék szkenerek esetében, tehát a D-típusú berendezések esetében, és amikor hibák voltak, hibákat detektáltak, akkor milyen eljárást foganatosítottak. Tehát milyen lépéseket tettek akkor, amikor ilyen hamis veszélyekkel kellett számolniuk. Második kérdésem, vannak-e tanulmányok a különböző biztonsági berendezések detektálási kapacitását illetően, a kromatikus berendezésekről beszélünk, ugye voltak a virimetrikus berendezések is, és végül utolsó kérdésem, hogy mikor, mikor várhatók a végleges tesztelések? Elnök, köszönöm szépen, Ali Anderson. Gracias, presidente. Szender asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az EKAK képviselőjének is a beszámolót. Egy-két rövid kérdéssel élnék, jó magam is, először is. Részletekkel szolgálna-e arról, hogy a technikai normákat kik határozzák meg? Természetesen vannak szakértők, de beszélnek-e fogyasztókkal, utasokkal, konzultálnak-e más érdekelt felekkel is. Hiszen természetesen célunk az, hogy a lehető legmagasabb biztonsági szintet érjük el, de természetesen ez az utasok megítélésétől is függ. Aztán, ami a teszteléseket itt illeti, mit jelent ez a valóságban? Hogyan fogadják ezeket az utasok? és a D-típusú berendezések esetében mi az ütemterv? Ugye itt megemlítettük a kézipodgyász átvizsgálását, legtöbb utas számára ez okoz problémát. 2011 végén kezdik majd meg a D-típusú berendezés tesztelését, vagy ez már megtörtént? Illetve milyen ütemtervel rendelkeznek a tesztelést illetően? És végül megemlítette azt, hogy az utasok kényelme is egy nagyon fontos szempont önök számára. Természetesen ez egy lényeges kérdés. Nem csak a kulturális különbségekre kell odafigyelni, például az Atlanti óceán két partján lakók között, hanem a tagállamok esetében is különböző a szabályozás esetleg, tehát vannak olyan repterek, ahol az ember átviheti a számítógépét a hátizsákjába, máshol pedig mindent ki kell pakolni a kézipodgyászból. Tehát gyakran bonyolult és zavaros a rendszer, nem egyértelmű a fogyasztó számára, az utas számára. És végül, ami a kommunikációt illeti, az ajánlásaikat, a következtetéseiket hogyan kommunikálják az utasok felé, hiszen nagyon fontos például a diszkrimináció elkerülése, és itt ezen a területen azt hiszem, hogy a kommunikáció javítása nagyon fontos lehet, hiszen ezzel nagyobb az információszolgáltatás. Na, na. Äh, das geht nicht von meiner Redezeit ab, das Frankenstein. Ne? Äh, Auch von mir recht herzlichen Fleckenstein úr a szó. Köszönöm szépen a prezentációt, illetve azt a felajánlást is, mi szerint zárt ülésen folytathatjuk ezt az ülést, bár ugye nem szeretnénk technikusokká válni, szeretnénk politikusoknak megmaradni. Azt hiszem több dolgot is elmondott, amit üdvözlök. Egyrészt a hatástanulmányt, másrészt a megvalósítás esetében a józan ész használatát, aztán a nemzetközi dimenziót, valamint a utasjogokat. Hogyha ez már rögtön a folyamat elejétől így lett volna, akkor azt hiszem, hogy most teljesen másfajta párbeszédet folytathatunk nánk most, illetve a múltban is így lett volna. Három kérdést szeretnék föltenni. Egyrészt, nem igazából arról van szó, hogy A, B, C vagy D típusú berendezéseket használunk, hogy ezek működnek, hogyan működnek, melyik a jobb, hiszen nem szeretném az A és a B-t használni, ha tudom, hogy már létezik a C és a D. Nem szeretném azt, hogy feleslegesen pénzt költsenek erre a repterek, csak azért, hogy aztán két év múlva kicserélhessék az egész berendezést. Természetesen ez azt jelenti, hogy az utasok kényelmét is figyelembe kell venni. Amikor ezt olvastam, akkor azt láttam ugye, hogy a D-típusú berendezés 2011-ben indul útjára, vagy 2013-tól. Realisztikusan nézve, a D-szkennert valóban be lehet majd vezetni az adott határidő határidőben? Aztán a másik kérdés, ami a testszkenereket illeti, Ahogy olvasom itt az anyagban, azt látom, hogy a tagállamokban, illetve például Hollandiában a rendelkezésre álló információt fel lehet használni ebből a célból. Hamburg, Hamburgból érkezem, érkeztem, tehát hamburgi vagyok, és igazából mindig kikapcsolják ott a testszkenereket, már akkor, hogyha száznál több utas van a reptéren, hiszen különben az ember lekésné a járatát. Természetesen ez is nehézségeket von maga után. Különböző berendezésekkel rendelkezünk, összességében elmondaná el, hogy hogyan alakul ezek hatékonysága, illetve javaslattal élne el, hogy melyiket kell használni ezek közül. Kún úr, igen, köszönöm szépen elnök úr, nagyon röviden Azt gondolom, hogy a 98%-os biztonságra rátérünk a 99%-os biztonságra, és rámutattak az előző felszólalók arra, hogy milyen nehézségekkel kell számolniuk a légitársaságoknak, akkor, amikor az utasszállítást és a teherszállítást megpróbálják megoldani, tehát mind a két területet. A teszteredmények önmagukért beszélnek, hiszen láttuk azt, hogy kísérleti projekteket indítottak, most pedig hitelesített légiszállítóról beszélünk. Nem tudom, hogy az ekak ezen a területen vannak-e tervei, tehát így például a teher szállítás területén külön vizsgálatokat, detektálási vizsgálatokat lehetne végezni, például a robbanó anyagokat illetően. Szerintem nagyon fontos ez, hogyha megfelelően növelni szeretnénk a biztonságot, elnök. Köszönöm szépen. Végül én is szeretnék egy-két szót szólni. Nagyon érdekesnek tartom először is azt, hogy végighallgattam önöket, a prezentációt. Jó pár kérdés fölmerült, és többen utaltak ezekre. Az egyik ezek közül, amely az ember szemébe ötlik, az az, hogy nem tudom, hogy az ECA a szkenerek esetében valamilyen detektálási normát felállította, tehát van-e ezen a területen valamilyen biblia? Érdekes lenne meghallgatni a válaszát erre a kérdésre. Aztán a prezentációban azt hallottuk, hogy a gyors szabályozás általában rossz szabályozás. Nos, hát ebben egyetérthetünk, de jó lenne, hogyha ezt a tagállamoknak is elmondanák, hiszen gyakran ők a hibások ezen a területen. Amint valami történik, gyorsan reagálnak erre hasból, és természetesen nem lehet újra és újra és újra feltalálni a spanyol viaszt, ezt nem várhatjuk el az Egyesült Államoktól sem. Tehát nem tudom, hogy ezek elkap nyomást helyezze a tagállamokra, eh, hogy ne ö, eh, ilyen hirtelen reagáljanak, csípőből ö, eh, reagáljanak. Az áprilisi események egyik hátsó, háttér oka az volt, hogy az Egyesült Államok megváltoztatta a véleményét, és aztán ebből lettek a bonyodalmak. Ez a szakbizottság határozottan kérte, hogyha bárki beszél az Egyesült Államokkal, akkor megfelelő együttműködés történjen, tehát ne egy felületes, tehát ne, ne csak annyit mondhassanak az amerikaiak, hogy a Európa tudni szeretne, tudni szeretné a részleteket. Tehát nem tudom, hogy van-e valamilyen kétirányú folyamat az Egyesült Államokkal, annak érdekében, hogy az áprilisi események ne ismétlődjenek meg. És végül az utolsó megjegyzésem, És ugye azt hiszem, hogy ezt ön is érzékelte, hiányzik a bizalom a hogy a 2013-as határidőt sikerül majd teljesíteni, és azt hiszem, hogy ezért nem is hibáztathat bennünket. Ahogy ön a bevezetőmben is elmondtam, tudni szeretnénk, hogy pusztán technikai szinten lehetséges-e betartani a határidőt, vagy nem, mert ha igen, akkor lássunk hozzá a munkához, és azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre mindenképpen választ kell kapnunk önöktől. Aztán végül a legutolsó megjegyzésem a tesztelésre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy értem, szükség van laboratóriumi tesztelésre, azonban a legfontosabb tesztelési terület maga a reptér kell, hogy legyen. Kérdés tehát, hogy hány ilyen tesztelési formát alkalmaznak, illetve mennyiben alkalmazzák a reptéren történő tesztelést, ellentétben a laboratóriumi teszteléssel. Tudom, hogy a bizottság is szót kért, Póldin úr, de csak egy-két percre adom meg neki a szót, hogy aztán meghallgathassuk a válaszokat. Tehát a bizottságnak is csak nagyon röviden adom meg a szót, Póldin úr. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. I yield to your... Köszönöm szépen, elnök úr. Én meghajlok ön előtt, és nagyon röviden fogok szólni. Először is üdvözlöm az együttműködést. Az ikekkel több oldalú, több területre kiterjed, nagyon hasznos, széles körű együttműködés ez. Amikor pedig a standardekről van szó, az Európai Unión belül például ugye a standardeket a tesztelésre, engedélyezésre európai szinten, ezt mindig úgy hozzuk létre, hogy az ECAC-kal konzultálunk. Tehát gyakorlatilag közösen dolgozunk. A bizottságnak természetesen az a feladata, hogy a közös kutatóközponttal együttműködve próbáljuk kidolgozni a legjobb standardeket. Nem helyettesítjük vagy váltjuk ki az ECAC munkáját, hanem erre építünk, erre támaszkodunk. A 2013-as határidőről pedig annyit, hogy én nagyon örülök, hogy ezt az ECAC elfogadta, Ugyanakkor értjük ennek a szakbizottságnak a nagyon világos szándékát, hogy szeretnék ezt látni. Szeptemberben találkozik majd egy munkacsoport, annak érdekében, hogy elérjük ezt az eredményt. Elnök úr, önnek igaza van a teszteléssel kapcsolatban. Semmi más megoldás nincsen, csak az, hogy teszteljük a berendezéseket, méghozzá nem a laboratóriumban, hanem a repülőtéren. Így tudjuk elkerülni a múltbeli problémákat. 2012 közepén lesz egy felülvizsgálat, amelyben remélhetőleg kiderül, hogy a technológia most már a megfelelő állapotban van-e, hogy el tudjuk kerülni a múltbeli fiaskót, ahogyan ön fogalmazott, ugye, amire sor került. Elkadrai úr felvetette hogy ugye mi mindig reagálunk, és nem járunk élen. Hát gyakorlatilag ez a mi feladatunk, ez a mi szakmánk, mi nem tudunk más tenni, mint hogy reagálni úgymond a gonosz személyek cselekményeire. Azért a megelőzésre is odafigyelünk, erre is van technológia, hírszerzés, és így tovább, annak érdekében, hogy az állampolgárainkat megvédjük. Végül pedig hadd mondjam el, hogy nagyon örülünk annak, hogy az új biztonsági modellekről szólt az EKAK. Volt egy nagyon érdekes megbeszélés Szingapurban, például, hogy milyen lesz a jövő ellenőrzési pontja egy repülőtéren, és nagyon támogatjuk az EKAK szándékait, hogy ebben a témában is haladást érjenek el. Elnök úr, én nagyon remélem, hogy nem éltem vissza az idejével. Hát kettő másodpercen maradt, mondta az elnök úr, mert majdnem használtam a kalapácsomat. Tehát akkor visszadom az a képviselőjének a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre, parancsoljon. Rengeteg felvetés volt. És Körülbelül 10 percünk van, csak hogy tájékoztassam önöket arról, hogy mennyi a rendelkezésünkre álló idő. Tudom, hogy 10 percben szinte lehetetlen a felvetett kérdésekre válaszolni, de azért próbálja meg. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Több kérdést is kaptam több szempontból. És azt javaslom, hogy először is de Grandes úr kérdésére, illetve az elnök úr kérdésére válaszolhassak. Ezek egy általánosabb jellegű kérdések voltak, és utána majd kiegészítenénk ezt a konkrétabb technikai kérdésekkel. Tehát először is köszönettel tartozom önöknek, a szakbizottságnak, illetve Degrandes úrnak különös tekintettel a testkenerekre vonatkozó jelentésért. Nagyon sokat segített ez nekünk, és azt hiszem, hogy nagyon sok munkát végeztünk ezen a területen. Ez nem csak technikai jellegű téma, hanem politikai vonatkozása is vannak, és most már egy teljesen egyértelmű orientációt kaptunk ezen a területen. Ami a folyadékokat illeti, az első kérdés, lényegi kérdés, hogy van-e megfelelő rendszer technológiai szinten ezek detektálására, illetve mennyiben lehet a szabályoknak eleget tenni. Nos, legyünk, lássunk tisztán ebben a kérdésben. Fleckenstein úr elmondta, hogy az A és a B típusú berendezések igazából nem nagyon eredményesek, osztom a véleményét. Az A típusú berendezések a példák során, a tesztelések során mm, tesztelték, illetve detektálták a folyadékot, de ezek csak kisebb minták, és aztán utána ezeket el kellett venni. Ami a B-típusú berendezéseket illeti, ezek sokkal jobbak, és egyesével tesztelik a fiolákat, és ezek pontosan olyan berendezések, amelyek megfelelnek az utasok elvárásainak, tehát az utas, amikor megérkezik a reptérre, akkor rögtön ki is veszi a táskájából a folyadékokat, és ezeket bemutatja, és ezzel csökkenthetjük a sorokat. a jelenlegi szabályozás nem biztosítja azt, hogy Európa szinten egységes biztonságot biztosítsunk, hiszen most hogy a kisebb mennyiségű anyagokra összpontosítunk, mert a, a robbanást okozó anyagok nagyobb mennyiségben kell, hogy rendelkezésre álljanak ahhoz, hogy robbanás történjen, de hogyha csak kis számú fiolát vagy üveget tesztelhetünk, akkor ez ugye biztonsági szempontból nem hozza ugyanezt az eredményt. Jelenleg egyre veszélyesebbnek tűnik a világ, és én is eléggé francia vagyok ezen a területen. Ugye Líbia egy pár évvel ezelőtt tönkre tette, felrobbantotta az egyik járatunkat, és azt hiszem, hogy a közvélemény nagyon nagy érdeklődést mutat ezek iránt, a kérdések iránt. Ez is magyarázatot ad arra, hogy jelenleg nem szeretnénk csökkenteni a biztonsági intézkedéseket. Aztán a D-típusú berendezésekre várunk mindannyian, két okból is. Először is azért, mert valós fejlődést, előrelépést jelentenek a fogyasztók számára, hiszen nem kell kivenniük a táskájukból a folyadékokat, hanem csak egyszerűen átmehetnek a, a biztonsági berendezéseken, de nem kell külön kivenniük a folyadékokat. Tehát ez azt jelenti, hogy felgyorsíthatjuk az eljárást. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan sormennyiséggel sokkal több tesztet végezhetünk, és így növelhetjük a biztonsági szintet, ugye mindannyian ezt szeretnénk, és ugyanakkor megkönnyítjük az utasok mozgását, kényelmét. Az ECSZ-nak ugyanaz a célja, mint a bizottságnak, mint az önök szakbizottságának is, ez pedig az, hogy a duty free jól működjön, hiszen ez gazdasági szempontból nagyon fontos a rettereknek. De a biztonsági intézkedéseket figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. Nézzük a 2013-as dátum. Igen, ez tartható, hogyha megengedik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell az ECSZ-nak olyan szerepet szállni, ami nem az ő hatáskörébe tartozik. Nem mi hozzuk létre, nem mi gyártjuk a járműveket, a repülőgépeket, mi illetve berendezéseket, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a berendezések minél hamarabb rendelkezésre álljanak és akkor gyorsan tesztelhetjük majd ezeket. Ott vannak a laboratóriumi tesztek, és utána nagyobb mértékű repteri tesztelésekre is sor kerül. De hát azzalokkal a berendezésekkel dolgozunk, amelyek rendelkezésünkre állnak. És ahogyan Riké úr is elmondta, a jelenlegi fenyegetettségi kontextusban kell dolgoznunk, és ugyan vannak eltérések, de mindenképp fontos, hogy igazodjunk a jelenlegi biztonsági helyzethez. Aztán különböző kérdéseket kaptam az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat illetően. Először is figyelemmel követjük ezt a kapcsolatot. Az ECAS keretében minden évben kétszer találkozót szervezünk az Egyesült Államokkal, Egyesült Államok beli partnereinkkel, egyszer Európában, egyszer pedig Amerikában ez nem csak az FE, hanem a TSA is, tehát kormányszerv is, amely a biztonsági kérdésekkel foglalkozik, így minden érintett szereplővel kapcsolatban állunk a repülésbiztonság területén, illetve a légiközlekedés operatív kérdéseit illetően, valamint a terror, terrorizmus elleni harc és a környezetvédelem illetékesével is. Tehát egy nagyon szoros együttműködés folyik az Egyesült Államokkal. Aztán Azt is el kell mondani, hogy, és ugye ez elnökünk egyértelműen fogalmazott, hogy a kormányok az eseményekre reagálnak. Ezt, ezért nem is lehet őket hibáztatni. Néha túlságosan gyorsan, úgymond csípőből tüzelnek, de hát mit mondhatnánk, mit mondhatnánk akkor, hogyha nem vonnánk le a tanulságokat egy terror kísérletből, és nem változtatnánk valamit utána. Tehát ugye ez, ez a legnagyobb nehézség a kormányok számára, hiszen egy adott helyzetben döntéseket hoznak, de az, hogy ugye megint bekövetkezzen ugyanaz az esemény, ez nem nagyon valószínű, és aztán mégis a teljesen megfelelő és, és őszinte ártalmatlan utasoknak rengeteg gondot okozunk. Tehát ugye teljesen óriási következményekkel kell számolni ezután. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a két véglet között, és a tagállamok, akik részt vesznek az ekákban, nagymértékben nagy mértékben megpróbálnak koherensen együttműködni, és közös álláspontot kialakítani. Aztán még egy kérdés elhangzott, arra vonatkozóan, hogy az ECAC hogyan működik, ugye 44 államot ölelünk föl, és ez azt jelenti, hogy az európai közösségnél, az Európai Uniónál bővebb a tagságunk, vannak irányelveink, amelyet mindenki elfogad, azonban nincsen szabályozási hatáskörünk. Egyértelmű, hogy a közösségi államokra a közösségi szabályok vonatkoznak, a feladatunk pedig a koordináció és annak a kibővítése, így lehet hatékony repülés biztonságot előidézni. Tehát egyrészt nagyon fontosnak tartjuk, hogy megpróbáljunk előrelépni a 44 tagállammal együtt valamilyen közös szabályozást kialakítani, ugye részben figyelembe véve a közösségi szabályozást, de le kell vonni a tanulságot az egyes tagállamok tapasztalataiból, és uh, itt ugye jogszabályi kérdésről van szó, szabályozási hatáskörről, amely természetesen az Európai Uniót is érinti. Ami a testkenereket illeti, nagyon ö, odafigyeltünk az üzenetre, meghallottuk azt, el kell kerülni a háttérsugárzást. Jó pár tagállam már meghozta ezt a döntést, ö, amely egy bizonyos ö, biometrikus rendszert működtet, és az Egyesült Államok is másféle rendszer mellett tört láncsát. Azt mondhatjuk, hogy elemzéseket készítettünk ezen a területen, és azt mondhatjuk, hogy vannak olyan berendezések, amelyek nem jelentenek semmilyen egészségügyi veszélyt, de mindemellett nagyon is fontos az, hogy nyomon kövessük ezt a ezt a, az önök ajánlásait, és támaszkodjunk a testkenerekre. Aztán az, hogy ezen a területen tovább lépjünk, nos, mindannyian azt szeretnénk, hogyha ezen a területen fejlődés történne, hiszen a motozás nagyon is intruzív jellegű, a testkenerek valós előrelépést jelentenének ezen a területen. Aztán természetesen egy automatikus, egy automata berendezés még jobb lenne. A jelenlegi tesztek nem hoztak nagyon jó eredményt az automata testszkenerek esetében, tehát kevésbé jó az eredmény, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Ez volt az utolsó megjegyzésem igazából, tehát a tesztkenerek automatikus üzemmódban sokkal kevésbé hatékonyak, mint a motozás, hiszen egy informatikus rendszer segítségében elemzést készítünk erről. Gondolom és nagyon remélem, hogy, hogy technológiai szinten fejlődés történik majd ezen a területen. Nos, ilyen időkeretek között ennyit tudtam elmondani. Tudom, hogy nem sikerült minden kérdésre választ adnom, de azt hiszem, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás sikerült azonban adnom. Köszönöm szépen Foster asszonytól egy ügyrendi kérdés. Kérem nagyon röviden, mert a miniszter úr várakozik. Szerettem volna egy pontot felvetni, ugyanis nagyon intenzív vitákat folytattunk a háttérsugárzásról, és önöknek is nyilván erről megvan a véleményünk, nekünk is megvan a véleményünk. Általánosságban nem értünk egyet azzal, hogy semmi hatása nincsen. És egy másik dolog, hogy a teljes gyakorlatnak az a célja, hogyha bevezetünk egy teszkenet, és a technológia olyan, hogy nincsen kérdés arról, hogy magánéletet sért, vagy egyéb témákat, és senkit nem mentesítünk a használata alól, szerintem ez az egyetlen megoldás, mert ha máshogy járunk el, akkor hogyha mentességet biztosítunk, akkor a fél lakosságot mentünk, mentesítjük ez alól, hogyha egyetértenek velünk, vagy sem. Elnök, igen, valóban azt szeretnénk, hogy egységes rendszer legyen Európában, a konzisztencia itt különösen fontos, mert egyik repülőtéren le, repülőtéren le kell vennünk a cipőt, a másikon nem, és még az is lehet, hogy ugyanazon a tagállamon belül vagyunk, úgyhogy valóban itt konzisztencia probléma van. Nagyon köszönöm az ISZÁK képviselőinek, és hogy eljöttek ma hozzánk és előadást tartottak. Őszintén remélem, hogy élhetünk majd ajánlatukkal, hogy folyamatos legyen a párbeszéd szakbizottságunk és az IKÁK között. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak nagyon előnyös lenne, és remélem, hogy önöknek is és valóban nagyra értékeljük, hogy vannak olyan alkalmak, amikor zártülésre van szükség, hiszen biztonsági kérdésekről esik szó, ezért ez nem lehet probléma számunkra. Minden esetre köszönöm, hogy ma eljöttek, és köszönjük szépen előadásukat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig akkor térjünk át közvetlenül az eszmecserére Völner úrral, aki a közlekedési infrastruktúrális miniszter Magyarországon és az elmúlt hat hónapban az elnökséget képviseltek. Kérem elnézését, hogy megvárakoztatok öné a szó. Most körülbelül egy óránk van, egy kicsivel több, mint egy óránk, és kérem, hogy 15 percben szóljon hozzá, ha megoldható, és utána pedig a képviselők tehetnek fel önnek kérdéseket. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Magyarország számára fontos történelmi esemény volt, hogy első alkalommal látta el az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztét. Nagy várakozással tekintettünk a feladat elé, és a spanyol, belga, magyar elnökségi trió tagjaként már a felkészülésben is tevékenyen hozzájárultunk a trió közlekedéspolitikai programjának kidolgozásához. Elnökségi programunkban a közlekedéspolitika területén is arra törekedtünk, hogy mindent megtegyünk egy erős és versenyképes Európai Unióért, és egy fenntartható, korszerű és versenyképes közlekedési rendszerért, parlamentbarát együttműködés keretében megvalósítva elnökségi céljainkat. A TRIO programnak megfelelően Építve a triótársak által elért eredményekre, elnökségünk ambiciózus közlekedési célokat tűzött ki maga elé, amelyeket szinte kivétel nélkül sikerült teljesítenünk. Meggyőződésem, hogy e sikereket nem tudtuk volna elérni, ha az Európai Unió intézményei, de különösen az Európai Parlament segítsége nélkül. Ezért elsőként szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a tárgyalásokon tanúsított konstruktív hozzáállását és támogató magatartását. A közös munkánk eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy az Unió megfelelő válaszokat adjon a közlekedési rendszer előtt álló kihívásokra, ezzel erősítve meg az Európai Unió gazdaságát, az Unió egészét, és elősegítve polgárai jólétének biztosítását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a következőkben röviden összefoglaljam a magyar elnökség eredményeit a közlekedés politika területén. Elnökségi programunkban a tárgyalandó dossziékat két fő közlekedési célkütőzés köré, a fenntarthatóság és integráció, valamint a biztonság és a védelem kérdései közé csoportosítottuk. A fenntarthatóság és integráció témaköréből elsőként a transeurópai közlekedési hálózat felülvizsgálatáról szóló stratégiai dossziét emelem ki. Egyik legfontosabb közlekedéspolitikai eseményünk volt a 2011. február 7-én 8-án Gödöllön megrendezett informális miniszteri találkozó, amely a transzeurópai közlekedési hálózatról szóló politika jövőbeli irányaira, azon belül is a hálózattervezési és finanszírozási kérdésekre fókuszált. A találkozó eredményeit a készülő bizottsági jogszabályjavaslatokkal kapcsolatos tagállami elvárásokat elnökségi következtetésekben foglaltuk össze, amelyhez csatoltuk a találkozót lezáró közös elnökségi bizottsági sajtónyilatkozat anyagát is. Az informális találkozó eredményeként a bizottság mind az átfogó, mind a törzshálózatról kétoldalú konzultációkat folytatott a tagállamokkal, amelyek az elnökségi következtetésekkel együtt iránymutatású szolgálhatnak a bizottság számára a TENTI jogszabálytervezet 2011. szeptemberre tervezett megjelenése előtt. Elnökségünk másik kiemelt jelentőségi horizontális stratégiai dossziéja az új közlekedéspolitikai fehér könyvről szóló bizottsági közlemény volt, amelyről a 2011. június 16-i tanácson irányadó vitát folytattunk, és elnökségi irányadó kérdések alapján a tagállamok álláspontját írásban is bekértük. A közlemény miniszterű szintű vitáját elnökségi szintézissel zártuk le. A tagállami felszólalók összességében üdvözölték a bizottság által előterjesztett tervet, bár nem értettek egyet az európai közlekedési politika minden elemével. A legfontosabb és legsürgősebb feladatok között említették az európai kutatási és innovációs politika megerősítését, a közlekedési hálózatok hatékony összekapcsolását, az egységes európai közlekedési térség befejezését, új finanszírozási mechanizmusok és koherens társfinanszírozási keretek kifejlesztését, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és fenntartása érdekében, továbbá helyi és nemzeti szintű akciók indítását a közüti közlekedés biztonság javítását célozva, és az intelligens közlekedési rendszerek kiterjesztését. Az elnökségi szintézis a tagállamok írásos hozzájárulásaival együtt iránymutatáshoz szolgál az Európai Bizottság számára konkrét kezdeményezései kidolgozásához. Az úgynevezett Eurovignet irányelv módosításáról a belga elnökség alatt a tanácsban szűk, minősített többséggel elért politikai megállapodás alapján elnökségünk intenzív és az európai intézmények közötti kiegyensúlyozott megállapodásra törekvő tárgyalásokat folytatott második olvasatban. Elnökségi célkitűzésünk teljesült, a tervezetről 2008 óta húzódó tárgyalásokat eredményesen lezártuk, és így létrejött a második olvasatos megállapodás. Az Európai Parlament 2011. június 7-i ülése az irányelv módosítást megszavazta. Ez a szabályozás első lépés a szennyező fizet elvnek a közúti közlekedésben történő érvényesítésében. E megállapodás létrejöttével kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani Said El úrnak, a dosszié parlamenti jelentőstevőjének és árnyék jelentéstevőjének, Brian Simpson elnök úrnak, valamint a parlament egészének azért, hogy konstruktív együttműködésüknek köszönhetően sikerült mindkét jogalkotó számára megfelelő és kiegyensúlyozott kompromisszumot elérni a nagyon szűk tanácsi többség mellett. Kiemelt és igen ambíciózus elsőnökségi célkitűzésünk teljesült a tanács 2011. június 16-ai ülésén, ahol a tagállamok stabil többséggel általános megközelítést fogadtak el az egységes európai vasúti térségről szóló irányelvről, amely az úgynevezett első vasúti jogszabálycsomag elemeit korszerűsíti és foglalja egységes rendszerbe. A belga elnökség által 2010 őszén megkezdett munka folytatásaként rendkívül összetett megbeszélésekre került sor ahol a delegációk a javaslat legfőbb kérdéseivel kapcsolatban jó néhány agályt fogalmaztak meg. Igen intenzív egyeztetések eredményeként sikerült a sokszor ellentétes véleményeket képviselő országcsoportok közötti egyensúlyt megteremtő kompromisszumos megoldást kidolgoznunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyobb tárgyalási mozgásteret fog biztosítani a következő elnökségek számára. Bízom benne, hogy a későbbiekben sikerül a tanács és a parlament számára is elfogadható kompromisszumokat kialakítani. A magyar elnökség prioritásként kezelte a belvízi hajózás előmozdításának és a benne rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázásának kérdését. Az ügy iránt elkötelezettségünket mutatja, hogy 2011. április 7-én Esztergomban magas szintű konferenciát szerveztünk a belvízi hajózás gazdaságba való megfelelő integrálásáról, a NAJADES program jövőjére és finanszírozására vonatkozó alapelvek meghatározásáról. A konferencián elfogadott következtetésekre építve tanácsi következtetéseket fogadtunk el a 2011. június 16-ai tanácson, amely alapján egyértelmű iránymutatást adtak a tagállamok a bizottság számára a program folytatását illetően. A magyar elnökség fontos lépéseket tett az egységes európai égbolt megvalósítása felé. A témában 2011. március 3-án, 4-én magas szintű konferenciát szerveztünk Budapesten, amelynek középpontjában az egységes európai égbolt megvalósítása, a funkcionális légtérblokkok kialakításának helyzete, a SESAR és a NextGen rendszerek interoperabilitása, illetve az egységes európai égbolt páneurópai szintű megvalósítása által. A konferencián az érintettek a Budapest Charterben határozták meg a további rövid és középtávú lépéseket. Végül, de nem utolsó sorban, elnökségi időszakunk egyik legfontosabb feladata volt az európai műholdas navigációs programok Egnosz és a Galileo végrehajtásának félidei felülvizsgálatának értékelése és a jövőjükre vonatkozó legfontosabb feladatok azonosítása. Intenzív tárgyalásoknak köszönhetően mindössze két hónappal a közlemény megjelenése után a közlekedési tanács márciusi ülésen tanácsi következtetéseket fogadott el, amelyben egyhangúan megerősítette elkötelezettségét a programok iránt, és iránymutatást adott a bizottság számára a programok 2013 utáni üzemeltetéséről és finanszírozásáról szóló jogszabályjavaslat elkészítéséhez. Az európai műholdas navigációs programok részeként a Galileo kormányzati ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzáférés szabályairól szóló határozat tervezetéről szóló intenzív, intézményközi tárgyalások a magyar elnökség ideje alatt első olvasatban eredményesen lezárultak. A biztonság és védelem kérdései közül Elsőként a közúti közlekedés biztonságot érintő jogsértésekkel kapcsolatos információk határon átnyúló cseréjének egyszerűsítéséről szóló iránytervezet tárgyalását emelem ki. A 2008 óta húzódó, az európai polgárok szélés, széles körét érintő irányelv elfogadása jelentős előrelépést jelenthet a közlekedés biztonság erősítése területén. Az intenzív háromoldalú tárgyalások eredményeként az intézményközi tárgyalások a magyar elnökség idején második olvasatban eredményesen lezárultak. Az Európai Parlament plenáris ülésén július 6-án megszavazta a jogszabály elfogadását. A tanács és az Európai Parlament felelős döntése bizonyítja, hogy összefogással az unió polgárai érdekében jelentős lépéseket tudunk tenni. A tárgyalások során tanúsított konstruktív és rugalmas hozzáállásáért külön szeretnék köszönetet mondani Inyéz Ayala Sendernek, az Európai Parlament jelentéstevőjének. Szintén a biztonság és védelem kérdései közé tartozik két tengeri közlekedési dosszié. A magyar elnökség a tengeri közlekedési dossziékkal kapcsolatban a sokkal inkább tapasztalt trió partnere Belgium segítségét is igénybe vette. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségről szóló rendelet módosításáról a 2011 márciusi közlekedési tanácson lefolytatott miniszteri vita eredményeire építve elnökségünk második felében sikerült megoldást találni a vitás kérdésekre, így a tanács 2011. június 16-ai ülése a javaslatról általános megközelítést fogadott el. Ugyancsak sikerült megállapodást elérni az Európai Uniónak a tengeri utas és podgyászszállításról szóló 1974. évi Aténi Egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról szóló határozat szövegéről. A légiközlekedés biztonsági védelmi kérdései tekintetében a magyar elnökség a tanács 2011. március 31-i ülésén elfogadtatta az Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot, amely alapján a felek 2011. májusában aláírták az EU és az ICAO közötti együttműködési keretmegállapodást, illetve elfogadták annak első repülésbiztonságról szóló mellékletét. A légiközlekedés biztonsági kérdések kapcsán meg kell említenem, hogy a Grimsvöld vulkán 2011. május 21-i kitörésének eredményeképpen elrendelt izlandi légtérzárat követően Kallas alelnök úrral telefonon egyeztettem a szükséges lépésekről. A tavalyi események nyomán kidolgozott új eljárások alkalmazásával a tagállamok hatékonyan kezelték a kialakult helyzetet. Végezetül elnökségünk idején tárgyalt és eddig nem említett további nemzetközi vonatkozású közlekedési dossziékat szeretném röviden ismertetni. Döntés született az Unió nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez való csatlakozásáról, az Unió és az OTIF közötti megállapodás aláírásáról. A megállapodást a felek az OTIF június végi Berni rendkívüli közgyűlése után írták alá. Kiemelten kezeltük a nemzetközi légi közlekedési kapcsolatokat is. Ennek megfelelően átfogó légiközlekedési megállapodás létrehozásáról tárgyalások kezdődtek Moldovával. Tárgyalások indultak az Unió Svájc légügyi megállapodásban foglalt forgalmi jogoknak, a kabotás jogokra való esetleges kiterjesztésének tárgyában aláraírása került az Unió és Brazília közötti átfogó légügyi megállapodás, valamint Izland és Norvégia csatlakozott a jegyzőkönyvvel módosított Unió Egyesült Államok átfogó légügyi megállapodáshoz. Elnökségünk a műholdas navigációval kapcsolatos nemzetközi együttműködés terén is jelentős eredményeket ért el. A bizottság felhatalmazást kapott, hogy együttműködési megállapodások megkötéséről tárgyalásokat kezdjen a brazil köztársasággal és a csilei köztársasággal. A parlament jóváhagyását kértük a Norvég királysággal és az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokhoz. További megállapodásokat kötöttünk a Galileo, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozításáról, biztosításáról és használatáról. Az ismertetett eredmények alapján örömmel összegezhetem önöknek, hogy a magyar elnökség valamennyi a közlekedés terén tett vállalását teljesítette. Összefoglalom végén engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig kitérjek a Duna régió stratégiára, amelyről 2011. június 24-én sikerült tanácsi következtetéseket elfogadni. A stratégia az Unió második makroregionális területfejlesztési stratégiája, amely a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó 14 ország, 8 uniós tagállam, 6 nem uniós tagállam régióit érintő, határon átívelő fejlesztéspolitikák összehangolását célozza meg a régió gazdasági növekedésének, munkahelyteremtésének és egy élhető Dunamente kialakításának érdekében, a közös projektek révén egyidejűleg csökkentve az egyes országok közötti regionális fejlettségbeli különbségeket. A stratégia közlekedési vonatkozási területeit érinti a mobilitás fejlesztése infrastrukturális beruházások révén, különösképpen az északdéli összeköttetések tekintetében és az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő belvízi hajózás ösztönzése. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezeket az eredményeket csak a tagállamokkal, a bizottsággal és önökkel szorosan együttműködve tudtuk elérni. Köszönöm, hogy támogatták a magyar elnökséget közlekedési programjának sikeres végrehajtásában. Remélem, hogy az eltelt fél évben elvégzett feladatainkkal sikerült bizonyítanunk Magyarország eltökéltségét és őszinte elkötelezettségét az Európai Unió megerősített közös közlekedéspolitikája mellett. Remélem, hogy munkánkkal hozzájárultunk az új kihívásokra is válaszolni képes, erős, egységesebb, fenntarthatóbb integráltabb, versenyképesebb és szociális Európa megvalósítását szolgáló európai közlekedéspolitika kialakításához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagyon köszönöm, miniszter úr! Nagyon köszönöm ezt a beszámolót a magyar elnökség munkájáról. Gros Alexander Kóza úr jelentkeztek még valaki, illetve Kósa úr, még valaki, akkor nem, Gros úr fogja kezdeni. nagyon köszönöm, elnök úr. Illetve szeretném a magyar elnökségnek is megköszönni a munkáját. Nagyon aktív volt ez az elnökség a közlekedés területén eléggé sok nehézséggel kellett szembenézniük, nem csupán a könnyű dossziékat kapták, hanem hét fontos pontot említett ön is, illetve a célok közül tizet sikerült megvalósítaniuk, nagyon elégedettek lehetnek munkájukkal, illetve az a tény, hogy nem csupán a fontos dossziékkal foglalkoztak, mint például az Eurovinyetta, aztán ott volt a határon átnyúló közlekedés témája, nem csupán ezekkel a dossziékkal foglalkoztak, amelyek könnyű témák voltak, aztán márciusban egy nagyon fontos konferenciát is tartottak. Koordinátorunk Erzemboszki úr minden esetre nagyon örülni fog, hogy ilyen előrelépések történtek. Ha jól emlékszem, akkor május 5-én hét partnerországgal megállapodást írtak alá egy európai légiközlekedési megállapodást. Azt hiszem, hogy hazája részéről ez egy rendkívüli teljesítmény volt. Nagyon fontos, ugyanis, hogyha egy elnökség ilyen jó példát állít a többiek elé, akkor az mindenképpen követendő. Úgyhogy köszönöm az erőfeszítéseiket és most pedig nyilván nem fogunk elégedettek lenni minden elemmel, amit az elnökség megvalósított, hiszen nagyon gyakran előfordul ez, mindig meg kell próbálni megállapodásokra jutni, engedni olyan témákban, mint például a határon átnyúló közlekedés, illetve szállítás. Én úgy érzem, hogy itt nagyon rugalmasak voltunk, ugyanis enélkül lehetetlen lett volna megállapodásra jutni, és azt reméljük, hogy a jövőben nem csupán az elnökség, hanem maga a tanács is sokkal Európa barátibb megközelítést alkalmazna, ugyanis a nacionalista megközelítések a közlekedés területén azt hiszem, hogy eléggé kézzelfoghatóvá váltak. Szerettem volna néhány kérdést feltenni önnek, hogy mit gondol. Vitát folytattunk a repülőtéri tesztkennerekről, illetve a repülőtéri biztonsági intézkedésekről a repülőtereknek fel kell készülniük a 2013-as bevezetésre. Nem akarjuk megengedni, hogy megtörténjen az, ami idén bekövetkezett, vagy pedig, hogy egy nagyon rövidlátó megoldást próbáljanak találni a tagállamok, illetve, hogy ne feleljenek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket ők maguk állítottak. Ami az intézmények közötti együttműködést illeti, hiszen az a tény, hogy az Európai Bizottság saját döntésre ezt a rendelkezést egy tolvonással kihúzta, ez sem feltétlenül elfogadható. Ön említette a transeurópai hálózatokat. Azt hiszem, hogy ez a téma, illetve ennek a témának a jövője, att attól függ, hogy hajlandóak-e a tagállamok növelni a finanszírozást a projektek esetében. És volt még valami, amit szerettem volna kérdezni, és ahol nem értek feltétlenül egyet önnel. Ez pedig a vasúti közlekedési csomag. Ezzel nem tudok feltétlenül egyet érteni, ugyanis úgy gondolom, hogy itt arra azt bizonyítja, hogy a nemzeti elképzeléseket próbálják megalapozni, bebetonozni. Én azt gondolom, hogy az európai szellemiség úgy tűnik, hogy az országhatáron megáll. Azt hiszem, hogy határon átnyúló megállapodásokkal javíthatnánk a vasúti közlekedést is. És egy intermodális közlekedési hálózat teljes jogot tagjává tenni. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentben a vasúti közlekedés hogyan lehetne jobban bevezetni. Köszönöm szépen, Nájela Szender asszony következik. Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Én magam először is szeretnék elnézést kérni a koordinátor nevében, Elkadrai úr nevében, ugyanis ő nyilván nagyon szeretett volna itt lenni, de programjai miatt, egyéb elfoglaltságai miatt engem kért meg arra, hogy szóljak hozzá a magyar elnökség eredményeihez. Azt szeretném mondani, hogy természetesen láttuk, hogy a trojka elképzelése hogyan valósul meg, illetve az előző elnökségek bizonyos ötleteket meg elkezdenek, de hogy a, vég, a végső elnökség valósítsa meg annak eredményeit. Nyilván vannak egyes dossziék, amelyek nagyon fontosak a szakbizottságunk számára, és itt az önök elnöksége próbált nagyon nehéz, összetett, bonyolult ötleteket összekovácsolni, és azt hiszem, hogy pontosan azzal a lendülettel, bátorsággal, sőt, mi több, merészséggel, kockázatvállalással, ahogyan az új elnökségek szokták, sikerült lezárniuk nagyon nehéz témákat. És egyéb témákat is felvetettek, amelyek nyilván nagyon fontosak lesznek a következő elnökségek számára természetesen a legbonyolultabb dosszié, ahol úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos eredményt sikerült elérni. Ez az Eurovinyetta 3-as dosszié, ahol nagyon sok ellentmondás volt, ahogyan ön is mondta, nem csupán a tanácsban, hanem a parlamenten belül is. És úgy hiszem, hogy sikerült El úr tárgyalási képességeinek köszönhetően egy eléggé pragmatikus megközelítést elfogadnunk olyan alapelvekkel kapcsolatban, mint például a szennyező fizet elvvel kapcsolatban, ami a közúti közlekedésnél nagyon fontos a sok ellenvetés ellenkezés ellenére. Aztán pedig ott volt a bevételek kondicionálása, illetve hogy hogyan lehet javítani az átláthatóságot, hogyan lehet a külső költségek internalizálását megvalósítani. Itt szerintem sok előrelépés történt, és a jövőbeli alkalmazások számára is ez fontos lehet aztán pedig ez többletértéket jelent, hogy nemzeti vitát lehet megnyitni a befektetés beruházás témájáról, illetve hogy hogyan lehet ezeket a bevételeket megjelölni olyan országokban, ahol ez még nem létezik és a transeurópai hálózatok felülvizsgálatánál pedig a 15%-os befektetési arányt megvalósítani, magukban hálózatokba történő befektetési arányt. Azt hiszem, hogy e, nagyon bonyolultnak tekinthetők a hegyvidéki régiók. Aztán a járműtípusok esetében azt hiszem, hogy nagyon fontos lépéseket sikerült tenni, és 2015-től pedig életbe lép az Eurotre 3-as, az Eurovinyeta 3-as szabályozás. A válság körülményeinek köszönhetően nem volt könnyű előrelépni ezen a területen, de azt hiszem, hogy mégis sikerült fontos lépéseket tenni. A hálózatokkal kapcsolatban csak annyit mondélem, hogy az a vita, amelyet megkezdtek a finanszírozással kapcsolatban, ugyanis ott pozitív végkicsengése lehet a témának közlekedés szempontjából. Az első javaslat, amelyet a bizottság tett a finanszírozás keretében, aminek egyébként nem volt semmi köze, a hálózatok felülvizsgálatával hazámban, Spanyolországban vagy Olaszországban ez elképesztő reakciókat váltott ki úgyhogy reméljük, hogy az önök következtetései egy kicsit segítenek majd a tanácsban, hogy a jövőbeli döntések javulhassanak. Én magam is gratulálok azért, ami következtetéseik voltak a a belvízi hajózás területén, és a jövőbeli perspektívák tekintetében, illetve a jelenlegi pénzügyi helyzet tekintetében. Nem, Tikao asszony sajnos nem tudott eljönni, de azért is szeretnék gratulálni, hogy a Duna stratégiát sikerült tető alá hozniuk. Ez természetesen közlekedés szempontjából jelentősen fogja javítani ezt az összeköttetést a Dunamenti országok között. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy a határon átnyúló büntetések témakörében. Ezt egyébként már a belga elnökséggel is meg kellett tennünk. Tulajdonképpen ez szinte nem is a közlekedési témába tartozik, hanem akár a bel- és igazságügyi tanács hatáskörébe, de mi magunk még mindig úgy gondoljuk, hogy ez inkább egy közlekedési téma, és a felülvizsgálati záradékban sikerült egy kicsit visszaállítani azt, hogy közlekedési alapja legyen a jövőbeli fejlesztéseknek. Itt is gratulálni szeretnék, ugyanis tény és való, hogy a belga elnökség az elkészített csomagot már megalkotta, de volt egy nagyon fontos aspektus, hogy az Eukarisz rendszert kiigazítsák Ez egy nagyon bonyolult adaptáció volt egyébként, hiszen adatvédelmi problémák merültek fel, illetve információcserés és használatbeli problémák. Úgyhogy itt valamennyi tagállam részt vett, illetve önöknek is gratulálnunk kell, hiszen nagyon fontos technikai tudással, hozzáállással sikerült ezt a csomagot megfelelően megvalósítaniuk tárgyalásokat folytattunk önökkel, és önök mindig nagyon nyitottak voltak az európarlamenti képviselők aggájaira azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos az adatvédelem fokozása, illetve az adatok ellenőrzése az érintett személy részéről illetve biztosítani, hogy ezeket ne szennyezze semmilyen más olyan terület, amely nem tartozik egészen szorosan a irányelv hatáskörébe. Riké úr is eh, említette az értesítés témáját, azt hiszem, hogy itt pedig nagyon fontos eh, konzultációt sikerült folytatni a az áldozatok családjaival. Azt hiszem, hogy itt a tanács is végül tudta támogatni ezt a fajta hozzáállást. Amit viszont nem sikerült elérni, az az, hogy egy megállapodás szülessen a korrelációs táblázatokról, ami egy intézményközi dosszié, és tulajdonképpen ez még mindig nagyon aktuális, és érvényben tartja a parlament és a tanács közötti csatározásokat. Önök azért előrelépéseket tettek ezen a területen, de a helyzettel kapcsolatban még nem lehetünk elégedettek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy lelkűek voltunk a parlament részéről, de úgy gondolom, hogy önök a tanács részéről is kell lépéseket tegyenek. Az elnök úr már szinte emelgeti a kalapácsát, úgyhogy lassan befejezem, de azt gondolom, hogy ezek után talán meg is ünnepelhetnénk akár a sikeres eredményeiket. Nagyon köszönöm. Kósa úr következik. Köszönöm a szót hosszabbra terveztem a felszólalásomat de az előttem szólók feltették azokat a kérdéseket amikre én is gondoltam de maradt egy de előtte azonban szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek magyar képviselőként fél évig nekem kiemelten fontos volt erősen odafigyeltem a, ezekre a problémákra és el kell mondanom hogy elfogultság nélkül mindenki azt mondja hogy a közlekedéspolitikai területen a magyar elnökség valóban elérte a céljait. Az én egyetlen megmaradt kérdésem még az utasjogokkal kapcsolatos hogy a légi közlekedésben résztvevő utasok jogaival kapcsolatban milyen előrelépések történtek erről szeretnék többet hallgatni, hallani. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ádám és én magam is szeretnék néhány szót szólni, én is szeretném elismételni azokat a véleményeket, amelyeket egyes képviselők már említettek ma a magyar elnökség tevékenységével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez az elnökség nagyon sokat elért, minden bizonyal két nagy dossziéval kapcsolatban eredményeket ért el, de más területeken is végeztek rendkívül fontos munkát ugyanis más programokat is elkezdtek, illetve folytattak már folyamatban lévő programokat. A Duna stratégia nagyon fontos ezen a területen. Mi itt a szakbizottságban tulajdonképpen beleszerettünk a Dunába, valószínűleg azért, mert Tikao asszony mindent megtett azért, hogy el ne feledkezzünk erről a folyóról. Úgyhogy nagyon fontos folyóvá vált, és úgy megértettük, hogy nagyon alul kihasznált ez a folyó, és nagyon sok potenciállal rendelkezik. Gratulálni szeretnék tehát a magyar elnökségnek a közlekedés területén, és önnek is hálás vagyok személyesen, illetve kollégáinak, munkatársainak, az állandó képviseletnek, ugyanis ők is nagyon kemény munkát végeztek, és nagyon kemény munkát fektettek abba, hogy az elnökség sikeres legyen. Nyilván vannak még problémáink, ahogyan a képviselők is eh, utaltak erre, van egy intézményi kérdés, ez a korrelációs táblázat. Tehát önt nem vádolhatjuk azzal, hogy semmit nem tett ezen a területen, ugyanis ez inkább az Istenek kezében van, aztán pedig a légiközlekedési biztonsági karta. Egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy ez megakadt a tanácsban, de a lengyel elnökséggel majd beszélünk erről ma délután, illetve a tanács általános hozzáállása és szerintem az egyik fő tanúsága annak, hogy önök sikeresek voltak, az az, hogy sikerült elérniük lépéseket olyan területen, ahol a tanács, a miniszterek tanácsa, illetve a parlament közötti kapcsolat a lehető legrosszabb volt már évek óta. És ez nem krit nem kritikaként szánom a magyar elnökség felé, sőt, mi több, gratulálok önöknek azért, hogy olyan sokat sikerült elérnünk annak ellenére, hogy a szakbizottság és a miniszterek tanácsa közötti bizalom gyakorlatilag eltűnt egyes területeken. És áprilisban pedig elnökségük során a folyadékok és zselé anyagok biztonsági ellenőrzése területén, ami akkoriban történt. Nos, nyilván önt nem használhatjuk ki most, amikor már tulajdonképpen a hátsó padokba visszaültek. Minden esetre méltatni szeretném az önök munkáját, hiszen próbált, azt láthattuk, hogy a tagállamok megpróbáltak a saját határaik mögé húzódni olyan közlekedési módok területén, mint például a vasúti közlekedés. Úgyhogy ott volt egy eh, informális tanácsülés Budapesten, ahol igenis megvitattunk például transeurópai hálózatokkal kapcsolatos kérdéseket, és minden tagállam nagyon fontosnak találta, hogy saját rendszerét alkalmazza a transeurópai hálózatok tekintetében, hogy azt nehogy levegyék a listáról. Úgyhogy önök mindent megtettek azért, hogy az elnökség alatt megvalósuljon, illetve javuljon a kapcsolat a miniszterek tanácsa, illetve az Európai Parlament között. És azt hiszem, hogy jelen pillanatban ez még mindig problémás, minden esetre azt mondhatom önnek, hogy elnökségüket én magam az egyik legsikeresebbnek tekinthetem, főként, hogy a belga elnökség munkáját folytatták, ami szintén elég jó volt. Úgyhogy a lengyel kollégájától azt fogjuk kérdezni, hogy ő is hajlandó-e a három jó elnökség sorába beállni. Minden esetre miniszter úr, akkor időt adok önnek, hogy válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A, talán a Eurovignet irányelvre vonatkozó kérdésekkel e, kezdeném. Mindannyian tudjuk, hogy a múlt év végén nagyon sikeresen lezárta a belga elnökség a tanácsban ezt a e, témát, és a parlament elé tudtunk vele jönni, viszont nagyon szűk többséggel sikerült csak elfogadtatnunk. Természetesen ebből adódtak azok a nehézségek, amit januári bemutatkozásomkor is jeleztem, hogy nagyon számítunk a parlament együttműködésére és rugalmasságára, hiszen e, a tanácsban nem nagyon maradt mozgásterünk. Én azt hiszem, hogy e, ez egy közös siker. Tehát az elnökség ugyan sikeresen közvetített, de ha a parlament és a tagállamok e, a tanácson belül nem fogadták volna a kompromisszumos javaslatainkat, akkor ma nem beszélhetnénk ezen a területen sikerről. Még utolsó két hétben is volt olyan miniszter, akivel telefonon személyesen kellett egyeztetnem bizonyos kérdésekben, hogy meg tudjuk őrizni azt a, szűk többséget, ami, ami kellett ahhoz, hogy a parlament elé egy olyan javaslattal jöhessünk, ahol szintén a parlament hmm. készsége biztosította azt, hogy Eh, el tudtuk fogadtatni. A, én elismerem, hogy nem történt egy nagy ugrás ezen a területen, de megtettük az első lépést a szennyező fizet elvérvényesítésére, és remélhetőleg tudunk ezzel forrásokat teremteni a tenti hálózatok eh, továbbépítéséhez majd. Ami a repülőtéri biztonsági felkészülést eh, illeti, Valóban 2013 áprilisáig ebben eh, nem tudunk előrelépni, de azt hiszem, hogy maga a bizottság sincs könnyű helyzetben ebben a témában, hiszen ha csak az Egyesült Államok eh, fellépésére gondolunk, akkor látható, hogy ennek olyan nemzetközi aspektusai vannak, vagy unión kívüli eh, vonalai, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. És hát a legfontosabb a biztonság kérdése és nem szabad elhamarkodottan olyan lépéseket tennünk, amelyeket aztán nem tudunk kontrollálni, nem tudjuk a biztonságot garantálni. A tenté finanszírozás kérdésköre a gödölői tanácskozáson, ez is a témáknak a tenté hálózatok mellett a, a része volt. Azt hiszem, hogy olyan fajta kompromisszum alakul ki, amelyben előreláthatólag a tenté források növekedni fognak. A tenté alapban levő pénz tehát emelkedni fog. Ugyanakkor sikerült elfogadtatnunk azt, hogy ezeken a hálózatokon azok a tagállamok, ahol kohéziós források vannak, továbbra is igénybe vehessék ezeket a forrásokat. A tagállami részvállalásoknak az emelkedése, amit elnök úr jogosan vett fel a TNT vonalak építésénél, azt hiszem, hogy azért nem sikerül ma itt áttörést elérnünk, mivel a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság, éppen eheti fejlemények is vannak, még nem múlt el, nyomtalanul felettünk és az elsődleges cél, el kell, hogy fogadjuk, hogy a gazdasági stabilitás megteremtése. De természetesen továbbra is szorgalmaznunk kell, és ezeket a célokat nem szabad feladnunk. A vasúti közlekedési csomag, elnézve ennek a csomagnak a elmúlt tíz évi történetét, egyet kell, hogy értsek Gross képviselő úrral, hogy nem születnek markáns eredmények gyorsan, viszont tovább tudtunk lépni. Tehát én ezt már egy nagy eredménynek tekintem. Visszakanyarodva a Eurovignet irányelvre, ott is egy kicsit én a belga elnökség, amikor lezárta a maga munkarészét, féltem, hogy szűk maradt a mozgástér. Most itt egy kicsit nagyobb a mozgástér, és a utánunk következő lengyel elnökség is elég ambíciózus elnökség lesz. Én remélem, hogy mm, tovább tudnak lépni ezen az úton. Hogy a tagállamok hogy úgy mondjam, önérdekeit mikor sikerül az európai érdekek alá rendelnünk, ez sem fog egy lépésben megtörténni apró lépéseken kell dolgoznunk, és szerintem sikerre vagyunk ítélve, csak az időtávlatokat kell türelemmel kívánnunk. A mm, Eurovignettből befolyó pénzeknek a felhasználása, amit képviselő asszony említett, valóban egy olyan kompromisszumot sikerült létrehozni, hogy a tagállamoknak elég nagy mozgásterük maradt, mind a bevezetés, mind a felhasználás területén, de nyilvánvaló, hogy a közlekedés az egy infrastruktúra, az egy pénzigényes ágazat, és legalább a nemzeti forrásokat átcímkézik ezekre a, a pántikázott pénzekre, akkor azt hiszem, hogy a parlamenti célkitűzések is megvalósulnak. A belvízi hajózásnak a kérdéskörében, ami részben a Duna stratégiának is részét képezi, remélem, hogy a NAJADES programnak a folytatása az 13 után megvalósul, hiszen a vasúti ágazat mellett ez az egyik olyan közlekedési mód, ami a fehér könyvben foglalt adott esetben környezetvédelmi és kibocsátási célkitűzéseknek az elérését lehetővé teszi. Ami a határon átnyúló adatszolgáltatást, illetve közlekedési szabálysértések területén, itt valóban valamennyi résztvevőnek a maximális együttműködésére volt szükség, hiszen számtalan olyan területet érintett az adatvédelemtől kezdve, a egyéb közlekedési vagy éppen rendészeti kérdésnek tekintjük ezeket a, a problémákat, amelyet meg kellett oldanunk és azt hiszem, hogy ha mm, minden szempontot figyelembe veszünk, akkor egy jó kompromisszum született. Hát a korrelációs táblázatoknak a kérdése merült még fel, ami a lezáratlan ügyek között maradt. Én azt hiszem, hogy a következő triónak a vállását, ha figyelembe vesszük, akkor remélhetőleg ez is eh, sikeresen fog zárulni. Ami az utasjogoknak a, a kérdéskörét érinti, eh, képviselő úr, Kósa képviselő úr eh, kérdésére válaszolva, a kártalanítási és a segítség közös szabályának megállapításáról szóló bizottsági közlemény és bizottsági jelentés az a tanácsi légiközlekedési munkacsoportban május másodikán bemutatásra került, eh, ahol a tagállamok ezt megvitatták, és eh, ez alapján eh, következtetés és jogalkotási szükség felmerült, így a bizottság várhatóan javaslatát 2012 végén ebben az ügyben meg fogja jelentetni. Remélem nem hagytam ki témát. No, I'm Minister, can I... Nem, valóban nem. Miniszter úr, akkor megint csak nagyon szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk, illetve az ön munkatársai, az állandó képviselet munkáját az elmúlt hat hónapban, és remélem, hogy a lengyel elnökséggel is olyan jól tudunk együttműködni, mint önökkel Remélem, hogy ezen túl is folytathatjuk azt a kapcsolatot, amelyet az önök elnökségével megkezdtünk. Nagyon köszönjük, és várjuk az önökkel való együttműködést más pozícióban is. Um, my best wishes to the ambassador. <laughs> Great, thanks again. Kedves kollégák, akkor annyit mondanék, hogy ez a délelőtti ülésünk vége, ma délután háromkor fogunk találkozni újra a lengyel közlekedési miniszterrel, majd a lengyel idegenforgalmi miniszterrel fogunk találkozni. Valaki szeretne szólni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, csak szeretnék emlékeztetni arra a képviselőket, hogy itt eh, itt a kiáratnál egy kis egy pohárkával megemlékezhetünk, illetve köszönetet mondhatunk a titkárságnak, az elnökségnek, minden képviselőknek, aki segített abban, hogy a közúti közlekedési téma sikerrevitelében segített nekünk. Tehát, mondja az elnök úr, ingyen koktél várja a képviselőket odakint, hogyha valaki szeretne egyet inni a magyar elnökséggel. Ma délután háromkor találkozunk, tehát a koordinátorokat kérném, illetve a a titkárságot, hogy próbálják meg rábeszélni a képviselőket, hogy jöjjenek el ma délután a lengyel elnökség látogatására. Köszönöm.